tutti. We can start, please. Szeretnénk elkezdeni az ülést. Tehát. <laughs> Eh, eh, cominciamo oggi la nostra mattinata, che è una mattinata... Kezdjük el akkor a délelőtti ülésünket elég sok dolgunk lesz délelőtt, sőt aztán délután is, de nagyon sok érdekes téma áll előttünk. A közös kül- és biztonságpolitika az első téma. Dramdovski úr a, az előadó, úgyhogy a, a vélemény tervezetét már ismertette is, és ennek a témavezetője az AFET. Nagyon jó, hogy a szakbizottságunk is állást foglal a közös kül- és biztonságpolitikában. Szerintem a koncepciót valamennyien ismerjük, és a kulturális dimenziója ennek a területnek különösen nagy jelentőséggel bír. Például a konfliktus megelőzésben illetve a különböző kultúrák közötti párbeszéd elősegítésében. Dondovszki úr mindjárt megkapja a szót, csak emlékeztető mondom, hogy március 21-e 5 óra a módosítások határideje, illetve 26-án szavazunk, az AFET pedig május 24-én lesz. Dámdowski úr kapja meg a szót. Zsámi kollégia, zsámi gosti, bih искал да започна като Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Köszönöm szépen a Kulturális Szakbizottság titkárságának a vélemény tervezetének az összeállítását. Gerjed a, a mikrofon műszaki problémánk van. A ah, De közben meg is oldódott, úgy tűnik. Most már elvben rendben kéne, hogy legyen. Tehát Meglehetősen rövid időt kaptam arra, hogy összeállítsam ezt a jelentést. Mert a témavezető szakbizottságnak az előadója, a Brock úr nem volt hajlandó átütemezni a határidőket. Viszont a szakbizottságunknak a felelős adminisztrátora plusz öt napot adott nekünk, és megszerveztem a fordítás témakörét. Úgyhogy múlt csütörtökön elkészült minden nyelvre a fordítás. Remélem, hogy a többi árnyék előadó is át tudta tekinteni, illetve ki tudta értékelni az anyagot. A szakpolitikánkat tekintve Mogherini asszony a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentése 2014-ről nem említi a kultúra szót. Tudjuk, hogy a kultúra és a sport mennyire fontos a konfliktusok megelőzésében és a béke erősítésében. Ez egy olyan lehetőség, amit ki kell használnunk. Hogyan tehetjük ezt egészen pontosan? főleg úgy, hogy a tagállami hatáskörbe tartozik ez a terület, illetve mind a 28 tagállam közös döntésével hozhat a tanács csak döntést, tehát konszenzussal. A kormányok közötti együttműködés kiemelt jelentőségű a kultúra terén, és a közös műveletek szintén nagyon fontosak a kultúrák megértése, párbeszédje szempontjából. Ez erősíti a békét és a kultúrák közötti párbeszéd ide hat. Aztán a sport legalább szerepel, és harmadik országokat kell ösztönözni az oktatás és a kultúra terén az EU-ban való részvételre szeretnék a sport jelentőségével foglalkozó módosítást előterjeszteni, illetve az erre vonatkozó pontokat több helyen módosítanám. Tudjuk, hogy a terjedelem korlátozott. Nem lehet mindent belevenni a szövegbe. Délutánra meg fogom küldeni a módosításaimat hogy le tudjuk őket egyeztetni az árnyék előadókkal. Koszta asszony említette, hogy ennek a határideje hétfő, 21-e, akkor van a születésnapom, annál is jelesebb ez a nap. És köszönöm szépen, várom az észrevételeket. Eh, köszönöm szépen. A jelentés legfontosabb eh, a jelentés magában foglalja a legfontosabb vonásokat, és remélem, hogy a mi véleményünket is be fogjuk majd tudni foglalni a jelentésben. Na most az első pont, amiben a 2014-es jelentést említi, valóban, igen, ez egy hiányosság, Remélhetőleg a bizottság a kulturális diplomációzáról szóló új javaslatot fog még előállni. Helga Trüppelnek adom meg a szót most az első árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Én is néhány már megemlített gondolatot szeretnék aláhúzni. Az interkulturális párbeszéd, a konfliktusok megoldásában és a béke megőrzésében valóban nagyon fontos, és nagyon sajnálatos, hogy stratégiai megközeltés ezen belül e- erről nincsen a külkapcsolatok területén. Márpedig a kultúrának és az, az oktatásnak fontos szerepet kellene játszani ezen a területen. Én is egyetértek abban, hogy ez a 2014-es éves jelentés valóban nem említi a kultúrát, és ez hiányosság. Az európai kezdeményezés szintjén kellene, hogy lássuk a kultúrát és a kulturális diplomáciát, hogy az a személyek közötti szinten, ne csak állami szinten, hanem a, a civil szervezetek szintjén is kap, összekapcsolhassa az embereket egymással, hogy mindenkihez odaérjen, és hogy kihasználja a lehetőséget arra, hogy minél több információt terjesszen el, minél jobb kapcsolatokat teremtsen a népek között. Ez egy olyan minőség, amely valóban nagyon fontos. Tehát, hogy a kultúra legyen fontos része a közös kül- és biztonságpolitikának. Azon kívül az európai szomszédsági politikára is ugyanezt kellene, hogy vonatkozzon sokkal több valódi elkötelezettség kellene, hogy legyen a kétoldalú és a regionális program, programokon belül is a kultúra és az oktatás terén. Erről sokat beszélünk, de amikor a konkrét megállapodásokat megnézzük, azt látjuk, hogy a kultúrának és az oktatásnak nem adnak megfelelő szerepet, úgyhogy itt szükség van a változtatásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egyetértek. Következő árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszöntet szeretnék mondani Zsambaszki kollégámnak a munkáért, amit végzett ezzel a stratégiai jelentéssel. Meggyőződésem arról is, hogy fontos szerepet játszhat a békebiztonság területén a kulturális politika, és osztom a véleményét, amikor azt mondja, hogy kormányközi együttműködésekre kell támaszkodni ezen a területen. Sőt, én még messzebb is mennék, szerintem az Európai Unió csak nyerhet azon, hogyha különböző stratégiai partnereire támaszkodik, amikor mi tagállamok harmadik országokkal tartott kapcsolatainkat kihasználjuk. Például gondolok itt az afrikai országokra, én magam is az alkát Csé delegációnak vagyok a tagja, például Madagaszkárral évek óta vannak kapcsolataim, és ez sokkal egyszerűbb és jobb, mint hogyha a külpolitikákat egységesítenénk. Erre a, ezt a sokszínűséget kellene kihasználnunk, ami egy igazi gazdagság az együttműködés területén, és különösen a kulturális együttműködésen. Ezzel kapcsolatban szeretnék a jelentésnek a négyes bekezdésére visszatérni, a kulturális színhelyek védelmére. Ez kellene, hogy az elsődleges legyen egy ambiciózus kulturális politika területén, és szeretném ismételten felhívni a figyelmüket, hogy milyen ö, ö, kulturális ö, emlékek sérülnek meg, illetve ö, kerülnek ö, ö, leradírozásra. Ezzel egyben a népeknek a múltját is el akarják tüntetni. Az együttműködés nagyon fontos lenne, hogy a népek öröksége, és többek között az európai népek öröksége ne kerüljön a történelem szemét dombjára egy kultúra vagy egy egységes vélemény jegyében. Az európai kulturális intézetek, amelyek külföldön dolgoznak, ugyancsak nagyon fontos szerepet töltenek be, ez is megemlítése kerül a jelentésben. Ezek ezek nagyon jó lehetőségei az európai kulturás, kultúra terjesztése. Ami pedig a nyolcas bekezdését illeti Csambaszki úr, néhány feltartást fogalmaznék. Akkor tudjuk, hogy egy olyan európai ország, mint Görögország több mint egy éve nem kapja meg az Erasmus plusz pénzalapjokat, akkor szerintem ezt harmadik országokra kiterjeszteni enyhén szólva túlzás, és más problémák is vannak. Még egyszer köszönöm ezt a nagyon időszerű munkát, ami sok tekintetben elgondolkodtató, és a módosítóimmal én is szeretnék hozzájárulni, és meggyőződésem, hogy ambiciózis és realista célokat tudunk megvalósítani kulturális diplomáciánk területén. Köszönöm szépen, Lekov kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Engedjék meg, hogy Csambaszki úrnak mondja köszönetet a jelentéssel kapcsolatos munkájáért, illetve véleményért. Egyetértek abban, hogy valóban nem jó dolog az, hogy a kulturális diplomácia nem került az éves jelentésben megemlítésre. Végül is Az elmúlt év is megmutatta, mennyire fontos a kulturális ö, oktatás és nevelés. Még nagyon fontos az is, hogy megfelelő mechanizmust hozzunk létre az együttműködése, annak érdekében, hogy a világ valamennyi részén a kulturális örökségeket megvédjük. Nagyon fontos lenne megfelelő intézkedéseket hozni a kulturális műkincsek kereskedelme, illegális kereskedelme ellen és megfelelő feltételeket kellene teremteni a jobb együttműködés érdekében a konfliktusos területeken, például az úgynevezett kék pajzs stratégiával. Nagyon fontos lenne statisztikákat is készíteni az egyes területekről, hogy milyen kulturális iparágak léteznek, és rámutatni arra, hogy hogyan lehetne javítani ezen az úton a szociális jólétet. Azok az emberek, akik a kulturális iparágban dolgoznak, azok is lehet, kaphatnának preferenciális feltételeket, például vízum tekintetében, azért, hogy a kulturális munkájukat jobban tudják, vagy könnyebben tudják végezni. Árnyék jelentéstevőként ezen kérdésekre szerettem volna koncentrálni. Szeretném még elmondani, hogy mennyire sikeres volt a kulturális területén az előkészítő munka, és mennyire fontos ez a biztonságpolitika szempontjából is. Ez segít rámutatni arra, hogy az emberi fejlődésben is mekkora szerepet játszik a kultúra, és ezért a bizottság javaslata, tehát áprilisra várjuk e, ebben a témakörben. Nagyon nehéz a kultúra a külpolitikában is, mert ez egy módja, annak, hogy az interkulturális párbeszédet elősegítsük. Az egyes népeknek büszkéknek kellene lenni az ilyen jellegű projekteknek, ezért úgy gondolom, hogy a kultúrának több helyet kellene kapni, a fontosabb helyet kellene kapjani a, hát az évezredes célkitűzéseink között is. Együtt kellene működnünk az UNESCO-val is, mindezt annak érdekében, hogy jobb kapcsolatokat hozzunk létre az Európai Unió és az UNESCO között. Ehhez azonban nem lehet szoros keretek között dolgozni. Vannak projektek, amikhez fontos a pénzügyi együttműködés, de harmadik országokban hosszú távon például az oktatásban is fontos lenne együttműködni, ehhez pedig strukturális párbeszédre van szükség méghozzá magas szinten, oly módon, hogy a kihívásoknak jobban meg tudjunk felelni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy valóban nagyon fontos ez a téma, sőt egyre fontosabbá válik. Nos, kapcsolódnék néhány dologhoz, amit elhangzott Trüppel asszonytól többek között. Egy stratégiai megközelítés keretében már is tettünk néhány lépést. Trilógus kezdődött Európáról, Európa jövőjéről, illetve a kultúráról és a kultúrás diplomáciáról. Libácska Köszönöm asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nyolcas pontot én szeretném határozottan védelmembe venni. Több forrást kellene az Erasmus Plus program számára biztosítani. Ne vizezzük fel ezt az eszközt, ne gyengítsük forrás elvonással, hiszen ez fontos a harmadik országokkal való kapcsolattartásban. Tehát mondjuk igen, a több pénzre. Elnök, köszönöm a javaslatot. Mielőtt a többi tagunknak megadnám a szót, kérdezem a bizottság képviselőjét, hogy szeretne hozzászólni. Sőt, előtte még hadd tegyek én néhány észrevételt. Bilt asszony szavait nagyra értékelem, az Erasmus Plus, illetve az Európa Kreatíva látni kell, hogy már is nyitott a harmadik országok számára. Az Erasmus Plusnak két e, irányvonala van. Egy, az első a Comenius, aminek a lényege az egyetemek, illetve iskolák közötti együttműködés különböző országok képviseletében. Továbbá az is része a programnak, hogy a kulturális örökséget védjük, illetve fenntartjuk. Az Erasmus és az európai önkéntes szolgálatoknak a rendszere, amikben szintén részt vesznek harmadik országok, ez már is működik, egy meglévő rendszer. És az Erasmusról van egy rendszeresen ismétlődő jelentés. Az Európa Kreatíva szintén fontos témakör az Európai Bizottság számára is, és két oldalú alapon harmadik országok már is részt vesznek ebben különböző alkotó területeken a keleti országokkal léteznek elsősorban ilyen megállapodások, a földközi régió országaival kevésbé, és talán Tunéziával van még. De érdemes lenne ezeket a rendszereket továbbfejleszteni. És ami a plusz forrásokat illeti, Különösen a szegény országok esetében lenne ez fontos, és ezek után kérdezem a bizottság képviselőjét, hogy szeretne észrevételt tenni, úgy látom, hogy nem. Akkor ismétlem, hogy 21-én jár le a módosítások határideje. Drondowski úrnak sok sikert kívánok a további munkához, és térjünk át a következő napi rendi pontunkra, amit már régóta nagyon érdekesnek és fontosnak tartunk. Váltezan Pieri osztályvezető úrnak köszönöm szépen, hogy eljött, illetve az Eurostat képviselőjét, dr. Marcit és Márta Beck Domzászka szakértőket is köszöntöm, akik a kulturális statisztikák gyűjtésével foglalkoznak. És Dikien szakértő az adatgyűjtés megvalósíthatóságáról, illetve a kulturális adatok gyűjtéséről fog majd szólni. Úgyhogy kérem, hogy foglaljanak helyet itt a szakértők az elnöki asztalnál. Valentina Montalto. Volevo solo ricordare eh, una cosa eh, pre- preliminare. Come voi mm, saprete, nell'articolo 15... Emlékeztetőül a, az Európa Kreatíva jogszabály 15. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Bizottságnak megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenie arról, hogy az adatgyűjtés a kulturális, illetve kreatív területen mennyire valósítható meg, kivétel ebben az audiovizuális terület. és Strasbourgban egy kiváló egyeztetésünk volt, és a tanács elé kerül majd a vonatkozó dokumentum áttanulmányozva az anyagokat, két dologra emlékeztetnék. Egyrészt 20 éve volt, hogy a miniszterek tanácsa, azt hiszem 94-95 magasságában úgy döntött, hogy elmélyíti a kulturális és kreatív adatoknak az elemzését, illetve a statisztikák készítését, hogy felmérjük, mennyiben járó hozzá ez a szakpolitikai terület a stratégiai fejlődésünkhöz. És aztán 2012-ben az Eurostat létrehozta az ESNET módszertant, ami az adatok gyűjtését, illetve egy áttekintő megjelentetését teszi lehetővé, beépíti a tagállami statisztikákat. És ennek az adja a jelentőségét, hogy az OECD kulturális, illetve kreatív adatok elemzéséhez felhasználja ezt, és a világ jólétét értékeli ebben az összefüggésben, és ez túlmutat a GDP-n Tudom, hogy önök az Eurostatnál sok más intézménnyel is együttműködnek, de azt gondolom, hogy a zöld könyv a kulturális eh, iparágok működéséről részletesebben kifejtette a nyereség érdekelt, illetve a non-profit eh, szektor vonatkozásában, hogy miért fontos az adatoknak a gyűjtése, illetve a statisztikák készítése. Hogyha az anyagi forrásokat és a humántőkét vizsgáljuk, akkor elmondhatjuk, hogy fontos Európa kulturális értékei szempontjából mindkét eh, adathalmaz, és nem mindig figyelünk előképpen oda erre, de válság idején különösen fontossá válik, mert átadom a szót Zampieri úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk neki, hogy lehetőséget adnak nekünk arra, hogy a parlamentnek bemutassuk a kulturális statisztikáról szóló munkánkat. Nagyon örülünk, hogy az ezzel kapcsolatos jelentéseket is megírják, számunkra ezek nagyon fontosak, de a tagállamok számára is fontos ez a terület Fontos, hogy együtt működjünk a kultúra területén a tagállamokkal, és a bizottság is ugyanilyen nagyra értékeli ezt a témát. Teljes mértékben megfelel a Juncker által leírt munkahelyteremtés és növekedési céloknak is, és a kulturális szektor Európa számára rengeteget jelent, a társadalom és a gazdaság számára egyaránt. Ezért ma két prezentációt tartunk, az egyik az Eurostattól érkező kollégánk részéről, a másik pedig pedig az a konkrét megvalósíthatósági tanulmány elkészítőjétől érkezik majd az Eurostat feladata az, hogy európai szinten összehasonlítható adatokat teremtsen, és ezt ugye igyekszünk megtenni és örülünk annak is, hogy a Creative Europe, a Kreatív Európa munkáját ilyen módon segíthetjük, támogathatjuk, hogy a bizottság és a tagállamok jobb politikákat tudjanak kialakítani, és köszönjük, hogy a parlament ezzel kapcsolatban támogatja a munkánkat. Akkor most először, ha megengedik, megadom a szót Eurósta-tól érkezett kollégámnak. Köszönöm szépen, az Eurostatnál dolgozom, az Európai Bizottság egyik főigazgatóságánál. Köszönöm szépen, hogy vendégül látnak ma minket. Elnök asszony, igen, nagy, magasra tette a lécet, remélem, hogy az elvárásainak meg fogunk tudni felelni, eh, és megfelelő információt tudunk önöknek majd adni, amely kielégíti az igényeiket. A statisztikáról szólva elsősorban azt kell megtekintenünk, hogy a kultúra és a kultúra, kulturális statisztika tulajdonképpen mit jelent. Hiszen a kultúrának nagyon sok jelentése, nagyon sok konnotációja van, ezért a legelső feladatunk az, amikor statisztikát készítünk, és erről a komplex jelenségről adatokat akarunk gyűjteni, hogy tulajdonképpen milyen területről kell összegyűjtenünk az adatokat és mi az, ami ezen belül statisztikai szempontból mérhető hiszen nem tudunk mindent mérni, amit, aminek itt jelentősége van, de szeretnénk a, minél többet megmérni abból, ami fontos számunkra. Ahogy elnök asszony is mondta, egy keretet dolgoztunk ki, amely olyan doméneket olyan területeket talál, amelyek a kulturális területek szempontjából fontosak, a művészetek, az építészet, a különböző kreatív foglalkozások, illetve a, kulturális, a kultúrának a működése, funkciója, a, menedzsme, a menedzsmenten belül, a oktatáson belül, a művészeteken belül, tehát kulturális tevékenységekről van szó, amelyeket munkánk során megpróbálunk leírni és azonosítani. Ebben az összefüggésben mit is értünk eddig el. Hát egy kicsit még képlékeny, de egyre közelebb vagyunk már a célhoz. A kulturális foglalkoztatásról, a vállalkozásról, illetve a kulturális szektor gazdasági oldaláról gyűjtünk adatokat, akkor a nemzetközi kereskedelem termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatait is összegyűjtjük. Kultúrában való részvételről is szól van. Különös figyelmet fordítunk az új technológiák szerepére a kultúra terjesztése, a kulturális termékek terjesztése és fogyasztása területén, illetve a kulturális termékekre és szolgáltatásokra fordított kiadásokat is megtekintjük. Kezdjük először a kulturális foglalkoztatással, hiszen valószínűleg ez a terület, ahol a leginkább, legjobban, legkönnyebben felhasználható adatokkal rendelkezünk talán látjuk, hogyha jó a szemük, akkor látják önök is a kivetítőn ezt a grafikont. Yeah, sorry, sorry for that. Uh, Myself, I need my glasses. Nekem is szemüvegre van különben szükségem. Jó, tehát a grafikon. Azt látjuk, hogy a kultúrán belüli foglalkoztatás 2014-ben 2,9%-át teszi ki az európai összfoglalkoztatásnak. 2,9% mm, tűnhet ez nagynak is, tűnhet ez kevésnek is azt is látják, hogy ott az új osztályzás, osztályozási szempontunk bevezetése miatt ráadásul egy törés, egy hiány is van a vonalban. Minden esetre a kulturális foglalkoztatás, illetve a kultúrán belüli foglalkoztatás körülbelül ugyanolyan arányt képvisel, mint az IT szektorban foglalkoztatottak száma, tehát ugyanannyit, ugyanannyian dolgoznak a kulturális szektorban, mint az IT-ben, vagy, mint például a bank és biztosítási szektorban. Körülbelül 3% annak is az aránya. Sokkal nagyobb az ebben a szektorban dolgozók aránya például, mint az energiaszektorban dolgo- szektorban dolgozóké. Ez talán kicsit jobban képbe helyezi ezt a kérdést az európai foglalkoztatás fejlődését látjuk 2008 és 2014 között ezen a grafikonon. Látjuk, hogy a válság miatt nagyon jelentős csökkenés következett be ezen, a, ezen az időszakon belül, de valahogy a kulturális szektor ennek ellenállt, úgy tűnik, hogy foglalkoztatás szempontjából nem szenvedte meg a válságot és ezt már csak a foglalkoztatási adatokból is láthatjuk. Aztán kihasználjuk azt a tényt, hogy az európai statisztikai rendszer hatalmas adatmennyiséget kezel, és ennek köszönhetően a foglalkoztatási adatokat az elérhető más adatokkal össze tudjuk hasonlítani amelyek a különböző más iparágak gazdasági adatait foglalják magukba. A bal oldalon a, a uh, I will not I will not say that there is or not a relation. I let you consider the, the uh, consider the, the, the, the relation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 akik, akik, fog, akik dolgoznak a szektorban, hanem az egyfőre eső GDP szempontjából a GDP és a foglalkoztatás között. Talán Luxemburgtól el lehet tekinteni, de ha megnézzük az adatokat, akkor tényleg látjuk, hogy az egyfőre eső GDP aránya igen szoros összefüggésben van a foglalkoztatással. Elnök asszony a jólétről és az életminőségről beszélt, hogyha megnézzünk egy ilyen összefüggést, akkor látjuk, hogy az életminőség milyen összefüggésben van egyrészt a, a, kulturális, a kultúrán belüli foglalkoztatással. Én úgy gondolom, hogy itt is láthatunk egy összefüggést, tehát valahol a személyektől érkezett jelentés alapján összefügg az életminőség, illetve hogy az adott területen, kulturális szektorban hányan dolgoznak. És még egyszer mondom, az Eurostatnak nem az a dolga, hogy analizálja ezeket az adatokat, csak az, hogy előállítsa. Az elemzést azt ez, az elemzés kötelességét, illetve élvezetét másokra hagyjuk. Még mindig a foglalkoztatásról. A kék pontok ezen a grafikonon országonként azt mutatják, hogy a felsőoktatást, felsőfokú végzettséggel rendelkező embereknek mennyi az aránya az adott országban. Tehát látjuk az EU átlagot bal, bal oldalon, körülbelül 32 százalék a foglalkoztatottak 32%-a rendelkezik egyetemi diplomával, és a sárga oszlopok pedig azt az arányt mutatják, amely a felsőfokú végzettséggel rendelkező emberek aránya a kulturális szektorban. Tehát azt látjuk, hogy a, kult, a kulturális szektorban az egyetemet végzett foglalkoztatottak aránya sokkal magasabb nem csak azt látjuk tehát, hogy sokan dolgoznak a kulturális szektorban, hanem azt is, hogy az ott dolgozók képzettsége igen magas. A vállalkozásokról is kell, hogy essen néhány szó. Ez inkább a gazdasági oldalát tekinti meg a kulturális ágazatnak. Itt azt láthatjuk, hogy a kulturális ágazat által produkált hozzáadott érték 5 5 határozható meg. Ami egyrészt persze kevésnek gondolható, de azért EU-s szinten egy 5%-os hozzáadott érték mégiscsak elég magasnak tekintendő. Megnézzük, hogy a különböző országok melyen arányban vesznek részt a szolgáltatási szektor kulturális tevékenységeiben. Azt is megnézhetjük, hogy konkrétan milyen milyen vállalkozások adnak hozzáadott értéket a kulturális szektorban. A tévéről van szó, műsorszórás, zenei tevékenység, hangfelvétel, építészet, újságok, napilapok, hetilapok és más tevékenységek nevezhetők meg itt a különböző vállalkozási területeken. Ezeket az adatokat találja az Eurostat fontosnak. A nemzetközi kereskedelem, a kulturális termékek nemzetközi kereskedelme szintén olyan terület, amelyet megtekintettünk. Ha megnézzük az elérhető nemzetközi kereskedelmi adatokat, akkor ezt láthatjuk. Az export és az import vonala, ahogy látják, egy kicsit ingadozik évről évre. Nehéz konkrét mintát megállapítani itt, de úgy minden esetre euró milliárdokról van szó exportból és import, e, e, export és import területén. Euró mivel, mivel az adatok ezer, ezresek, tehát milliárdos adatokról van itt szó. Mik ezek a kulturális termékek, amelyeket exportálunk? művészeti termékek, könyvek és antikvitások. Importálás területén szintén körülbelül ugyanezek találhatók, csak más arányban. Hogy kivel kereskedünk? Export szintjén. Exportálunk az USA-ba, Svájcba, Hongkongba, kulturális termékeket, és Kínából, az USA-ból és Svájcból importálunk. Hogy Kínából például mit importálunk? Lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, hogy Kínából importálunk kulturális termékeket, de ez főként olyan eh, kézműipari termékek, amelyek eh, eh, a televízióval és különböző elektronikus játékokkal kapcsolatos konzolok, stb. Tehát nem feltétlenül Kínában készítették el, illetve Kínában tervezték meg ezeket a termékeket, de az onnan származó import igen nagy mértékű. Fontos, hogy az fiatalság hogyan tud részt venni a kultúrában. Erről is vannak információink, és ehhez adunk néhány elemet, ami arra építve, amit össze tudtunk szedni adatot. Itt vannak például a százaléka, a lakosság százalékában több mint, tehát vannak, akik több mint tíz könyvet ö, olvastak el az elmúlt évben. A kék az a nőket mutatja, illetve fordítva, a kék a férfiak, sárga a hölgyek. tehát, uraim, van még ö, min javítani. Jobban és sokkal jobban is teljesíthetnénk megnézhetjük azt is, hogy milyen gyakran járnak koncertbe, milyen gyakran voltak koncerteken vagy moziban az elmúlt 12 hónapban. Itt ami érdekes, megnézni azt, hogy hányan vannak, akik soha nem mennek színházba vagy koncertre. Ezek a rózsaszín, vagy nem tudom, hogy milyen színű, a grafikonnak a legalja ez azt jelenti, hogy egészen 17%-át is kiteszi a lakosságnak egyes országokban. Másik további példa a kulturális emlékműveknek a látogatottsága, ez egy másik dia, itt pedig az, hogy oktatási szinthez kapcsolódóan, vagy annak arányában látjuk, hogy a látogatások, az ilyen látogatások nagyon fontosak a magasan képzettek számára, és kevésbé fontosak a kevésbé iskolázottak számára. Tehát úgy tűnik, hogy a kultúra és az oktatás is valahol összefügg, és minél inkább elemezzük az adatokat, ez rajzolódik ki. És ez is egy olyan tény, amit szemel, érdemes szem előtt tartani, amikor kultúra, kultúrpolitikát dolgozunk ki. És nagyon fontos az ICT felhasználása, illetve egyre fontosabb, hogy megnézzük, hogy mi történik az interneten, kulturális vonatkozásban hogy hogyan valósulnak meg a Netflix eh, streamingen terjesztett kulturális eh, tartalmak anélkül, hogy nagyon meglepődnénk, eh, láthatjuk azt is, hogy a eh, kulturális célú felhasználás az internetnek ugyancsak változik korosztánként. Eh, az idősebbek kevésbé használják az internetet, nem igazán meglepő ez, de ami ennél sokkal érdekesebb, hogy még a fiatalok, tehát a 16-24 éves korosztályban is a játék dominál, hát ez így rendben van, de körülbelül 60 Európában 5% a fiataloknak, a 16-25 éves korosztálynak arra használja az internetet, hogy újságokat, magazinokat olvasson. Tehát nem csak szórakozásra használják, vagy hát persze a tájékozás, az informálódás is lehet szórakozás, de tulajdonképpen információ begyűjtésére is használják, tehát újság helyett használják az internetet a könyv vásárlása az interneten egyre ö, nagyobb volumenű lesz. Itt is például látjuk ö, 2009 és 2015-ös időszakra. Még ö, nem a ö, könyvvásárlás az, ami a domináló, de jelentősen növekszik a az interneten történő könyvvásárlás is. És hogy egy kicsit a családok, a háztartások szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdéskört, hogy milyen a fogyasztás és milyen kiadásokat jelent ez a kulturális szolgáltatások vonatkozásában. Itt láthatjuk, hogy uniós szinten a háztartások 3,5%-át a jövedelmüket kulturális szolgáltatásokra és termékekre költik. A 3,5% nagyon picinek tűnhet, de ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy körülbelül 60%-a a, a kiadásoknak az három területre megy, lakás, élelmezés és közlekedés, és a fennmaradó 40% az, amivel nagyjából szabadon gazdálkodnak a háztartások. Tehát, hogy valami összehasonlításunk is legyen, a ö, egészségügyre kifizetett ö, saját fizetésű összegek körülbelül ugyanilyen arányúak, a családi költségvetésen belül, a szabad idős tevékenység a felére, és tehát ez sokkal magasabb az ára és félszállek, mint ami az alkoholra, a kábítószerekre és a dohányárúra megy. Mit vásárolnak ezek, ezzel a, az összeggel? Alapvetően TV és rádió előfizetéseket, számítógépes könyveket, moziba, színházba járnak, magazinokat vásárolnak és más olyan tevékenységeket finanszíroznak, amik itt felsorolásra kerültek. Ami az árakat illeti, ez is nagyon érdekes adatforrás, hogy mennyibe kerülnek a kulturális termékek és szolgáltatások. Itt látjuk a az időbeni alakulását ezen áraknak. Látható, hát vagy látják, vagy nem, hogy van egy csökkenés az árakban a hardware vonatkozásában, tehát maga a TV készülék vagy a számítógép az jelentősen csökkent az idővel. Itt láthatjuk ezen a görbén, hogy 2014-ben hogy a számítógép sokkal olcsóbb volt a korábbiakhoz képest. A többi termék az nagyjából az inflációs arányt követi, kivéve a zöld vonalat, ami ugyancsak egy átcsökkenést mutat, ez pedig a CD-knek és a DVD-knek az árát téhet. Nem vagyunk specialisták ebben, ez valószínűleg a streaminggel függ össze, illetve a zenéhez és filmekhez való szabad hozzáférés okán csökkent. Végezetül megmutatnék még néhány számadatot. Ezek csak olyan számadatok, amelyeket kidolgoztuk, illetve az euró statisztikáinak a használatának a célja az az, hogy harmonizált statisztika összehasonlítható és minőségi követelményeknek, kritériumoknak is megfelel fontos megemlíteni, hogy más adatforrásokkal is kapcsolatban áll, olyan állatok, amit az európai statisztikai rendszer, az Eurostat produkál. Ennek az az előnye, hogy hozzáadott értéket jelent az, hogy összehasonlítható a rendszerben előállított más adatokkal, például a GDP és az életminőség és a foglalkoztatás. Különböző megközelítéseket dolgoztunk ki, kereskedelem, kisvállalkozások, egyebek, ezeket is próbáljuk fejleszteni. További érdekesség, hogy ezeket az adatokat rendszeresen frissítjük a legtöbb esetben azt is fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok különböző meglévő uniós forrásokból származnak. Ez azt jelenti, hogy nincs külön adatgyűjtés, ami a kulturális területre vonatkozna. Ezeknek az adatoknak egy része éves, vannak adatok, amelyek öt évenként kerülnek előállításra, az is vele előfordulhat, hogy olyan ö, dolgokra is kiter, kitérünk, amikre egyes vizsgálatoknál nincs elég adat, illetve előfordulhat, hogy a ö, statisztikai osztályozás még nem igazán megfelelő ahhoz, hogy a kulturális ágazatot jól lefedjük. Azért próbáljanak meg nem túl ö, szigorúak lenni, fontos lenne a jó ö, besorolás. És fontos elem az is, hogy ö, dematerializálódott, tehát nem papír alapú, tehát, és ezen a területen még többet kell tennünk, mert a kulturális tartalom egyre nagyobb része interneten keresztül érkezik, és ezt is figyelembe kell venni. Már most is láthatják az Eurostat weboldalán, de majd fogják, meglátják hamarosan, hogy a statisztikai elemzések is készülnek, és egy statisztikai évkönyv is hamarosan elkészítésre kerül majd. Tovább szeretnénk bővíteni és vizsgálni a meglévő adatforrásokat, megpróbáljuk jobban lefedni a kulturális ágazatot az unión belül, illetve az unió adatgyűjtéseiben, ugyanakkor tudván azt, hogy vannak már dolgok, amik már folyamatban vannak, csak egy kicsit még támogatásra szorulnak. A statisztikai besorolás kérdése az nagyon fontos, most dolgozunk nemzetközi szinten a statisztikai besorolások átdolgozásán. Ez nagyon egyszerűnek tűnhet, de annyi egymással ellentétes érdek jelenik meg, amikor egy nemzetközi statisztikai besorolást kell átdolgozni, hogy nagyon nehéz ez, és hogy hogy egy előfordulhat, hogy egy ágazat jobban vagy van képviselve, mint más ágazatok. Hát ennyit tudnék elmondani. Én köszönöm szépen a figyelmüket ezzel még nincs vége. Ez egy folyamatban lévő ügy. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon ér- köszönjük ezt a nagyon érdekes magyarázatot, és ezt a nagyon fontos munkát, amit végeznek. És akkor most átadom a szót Montaldo ö, doktor úrnak, aki a következő ö, tanulmányt készítette. Kérem, hogy ez, ezt az előadást majd küldjék meg nekünk, hogy közre tudjuk adni. Ezek a dokumentumok egyébként majd körözésre kerülnek, nem papírformában, de mindenképpen rendelkezésükre fogjuk bocsátani. Most pedig akkor nézzük meg a megvalósíthatósági tanulmányt. Köszönjük szépen, hogy ilyen jól megszervezték ezeket az ismertetőket. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és előadást tarthatok a fő megállapításainkról, illetve a tanulmányról önöknek. A tanulmány egy közös együttműködés keretében készült európai szintű kulturális statisztikák gyűjtés és feldolgozása témában a KJ brüsszeli központú Intézet készítette a tanulmányt, amely kifejezetten kultúrával és a kreatív ágazatokkal foglalkozik. Az Európai Bizottság megbízásából 2006-ban és 2009-ben készítettünk jelentést a kultúrás gazdaságról. Ez volt az első európai szintű térkép, úgymond, erről az ágazatról, és a kultúra, a kreativitás, szerepét vizsgáltuk, illetve eszközként tekintettük őket az innováció szolgálatában, és 2009 volt az innováció éve. Az évek során számos kutatást végeztünk tehát, és sikerült felhívnunk a figyelmet, hogy mennyire kiterjedt hatással jár az európai gazdaságra és társadalomra ez a tevékenység. De ahogyan elhangzott, az ismertetők elején, az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet mérni a hatást. Ahogy Koszta asszonytól hallhattuk, az utóbbi 20 évben európai szinten sokféle tevékenység zajlott. 95-ben kezdtük az első állásfoglalással a kulturális statisztikák a gazdasági növekedés szolgálatában címmel, és aztán egy szakmai munkacsoport elkezdte az adatgyűjtés módszertanát továbbfejleszteni. Most pedig a, az Eurostat az előbb bemutatott adatgyűjtést, illetve elemzést végzi. A kulturális statisztikák továbbfejlesztése egy ambíciózus cél, és ennek nyomán a Kreatív Európa keretben maga a bizottság kérte, hogy új adatgyűjtési mechanizmusokat dolgozzunk ki, új módszertant alakítsunk ki a kultúra és a kreativitás területén, hogy új keretben tudjuk összegezni az adatokat, kivéve az audiovizuális területet, amelynek egy megfigyelő központ már végzi az elemzését, és nagyon hatékonyan teszi ezt. A tanulmány elkészítése során a következő módszertant vetettük be. Szorosan együttműködtünk az Eurostattal, tőlük nagyon fontos dokumentumokat kaptunk, hivatalos statisztikákat elsősorban. Ezek forrása az Eurostat, illetve megvizsgáltuk, hogy hol vannak a hiányok, milyen területen kell még adatokat gyűjteni. És európai szinten felmértük, hogy milyen alternatív forrásból elérhetők ezek az adatok, hogy szélesebb körben tudjuk vizsgálni a kultúra, illetve a kreativitás helyzetét. A közigazgatás, illetve az online adatbázisokon át a kulturális megfigyelő központig sok mindent megvizsgáltunk. És a hivatalos statisztikák mellett alternatívákat vontunk be, számos ajánlást terjesztettünk elő, illetve forgatókönyveket a végrehajtás céljából. Mik a megállapításaink? Ahogy hallhatták az eurostatos szakértőktől, számos nagy kihívást találtunk, illetve azonosítottunk be kultúrás statisztikák gyűjtésében. Például egyes konkrét ágazatok, illetve területek adatai eh, vonatkozásában, és vannak olyan horizontális úgymond transzverzális eh, adatok, amelyek átfogóan vonatkoznak minden kulturális és kreatív területre. Például a nemzetközi besorolási rendszer, a NASZ kód és az ISCO kód, ami a gazdasági tevékenységek eh, kódrendszere, illetve a munkakörök eh, kódolása. Ezekre szükség van az ágazatnak a lefedéséhez egyes tevékenységeket túl magas szinten összegezve jelenítenek meg a statisztikák, és nem könnyű ezekből leválogatni a megfelelő kulturális tevékenységeket. Különösen igaz ez például a videójátékokra, a e, zenei területre, és még egyéb tevékenységekre. Aztán vannak hivatalos statisztikákkal kevésbé lefedett területek, például a kultúrás örökséggel összefüggő könyvtári állományok, fesztiválok, a formatervezés, a divat. Főleg azért, mert itt interdisziplináris tevékenységről van szó, amely számos területet érint. Ahogy említettem, a horizontális adatok hiánya jellemezte az egyik problémát, az egészen kicsi, illetve a mikrovállalkozásoknak a statisztikái nagyon nehezen elérhetők, illetve gyűjthetők. Aztán az új trendeknek a lekövetése szintén nagyon fontos. A digitális környezet teszi ezt különösen fontosá. Az online tevékenységekről hiányzik az adatgyűjtés sok esetben. És a különböző kereskedelmi tevékenységek, kulturális áruknak a kereskedelmi adatai nehezen gyűjthetők össze. Az immateriális javak, az e-könyveknek a forgalma például egyre nagyobb jelentőséget kap, de nehez, nehezen elérhetők az erre vonatkozott, nem látjuk, hogy mi ennek a gazdasági hatása. Mi az alternatív forrásoknak a szerepe? Három fő módon használhatjuk fel az alternatív forrásokat, hogy kiegészítsük a már elérhető információinkat, a hivatalos statisztikákat. Először is bizonyítékokat, illetve adatokat tudunk összeszedni. A kultúrás örökség, a könyvtárak állományai terén európai szinten az Agnus és az EBIDA adatbázisok említendőkét, majd ezekre még visszatérek. Új meglátásokat, illetve marketing megállapításokat tudunk tenni különböző jelenségekről, amelyek európai statisztikákban részletesen nem fogalmazódnak meg. Például, hogy az online tevékenységek merre haladnak, milyen trendeket mutatnak. Hosszú távon pedig a hivatalos statisztikákat is tovább tudjuk fejleszteni, mert új leképezési módszereket használhatunk az online úgynevezett big data adatgyűjtéssel, adatbányászattal. Először is a kulturális örökség és a múzeumi állományok területén az Agnus összesíti a múzeumi állományokkal összefüggő adatokat európai szinten. Főképpen önkéntes eh, dolgozók állítják össze ezeket az adatokat. Ők gyűjtik, és meglehetős részletességgel egyébként európai szinten a múzeumokról. Nagyjából harmonizált módszert annál. Ezek az adatok meg is találhatók a honlapjukon. Például, hogy az összlétszámból hány százalék az önkéntes dolgozó. Ennek alapján a fizetett munkavállalókon túl és elemezni tudjuk a a munkavégzést ezen a területen, illetve a támogatások és a bevételeknek az arányát is fel tudjuk mérni, valamint a múzeumok függőségét meg tudjuk állapítani a közpénzektől. Az alternatív források új meglátásokra adnak lehetőséget. Ezt a grafikont a Google segítségével állítottuk össze. A az előadó művészet néhány területe statisztikáit állítottuk itt össze. Mélyrehatóbb kutatásokra lenne szükség ahhoz, hogy átfogó értékelést tudjunk erről adni, de például ezt se találjuk meg hivatalos statisztikákban. És nagyon sokat segítene, hogyha fel tudnánk mérni, hogy európai szinten a kultúrás érdeklődés hogyan alakul. Az internet egyre inkább terjed, évről évre javul az internet lefedettsége. És magyarán ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb százalékban férnek hozzá az emberek az internethez, és keresnek ott információkat a hagyományos információforrásokkal szemben. Aztán a hivatalos statisztikák hosszú távú továbbfejlesztése témájában szeretném a következő brit példát bemutatni teszteltünk, kipróbáltunk egy ilyen új módszertant ami a hivatalos statisztikák felhasználását, illetve az internetes adatoknak a közös használatát és elemzését jelentette a videójátékoknak a statisztikáit gyűjtve. Csak nem 600 céget vizsgáltunk, ennyit azonosítottunk be, úgynevezett web scraping segítségével. Végig kutattuk a, a különböző honlapokat. A hivatalos statisztikák szerint jóval kevesebb videójáték készítő cég van a piacon, és csak nem 90%-a ezeknek a beazonosított videójátékokkal foglalkozó e, cégeknek mikrovállalkozás. És ez is mutatja, hogy ez egy hiányterület, a mikrovállalkozásokról gyakorlatilag nem találunk hivatalos adatokat, vagy nagyon kevés adatot találunk róluk. Nem csoda módszer az alternatív adatforrásoknak a felhasználása. Nem tudunk minden esetben mind a 28 tagállamról adatokat ö, szerezni. Az Agnus az 28 tagállamra vonatkozik, de hogyha a részletekbe ö, megpróbálunk mélyreásni, illetve különböző éveket összehasonlítani, akkor ott már lyukak jelennek meg. És az elérhetőség, az adatoknak a minősége szintén eltér, mert nem azonos normák szerint gyűjtik és elemzik az adatokat. A hivatalos statisztikák és az alternatív források is korlátozottak a képességeiket, illetve lehetőségeiket tekintve, de a kettőt együtt használva egy kicsit jobban át tudjuk áttekinteni az európai helyzetképet. Minden korlátjuk ellenére. Rátérve az ajánlásainkra néhány fontos elvet emeltünk ki. Nagyon sokba kerül az adatok gyűjtése, illetve elemzése. Megvalósítható intézkedéseket eh, javasolunk, a meglévő források felhasználásával. Az ESZNET és a korábbi munkacsoport az Eurostattal együttműködve nagyon értékes munkát végzett, és a javaslataink szerint még tovább fejleszthetjük ezt a tevékenységet. És rövid távú, illetve hosszú távú, ambíciózusabb munkát is el tudunk képzelni. Itt vannak a legfontosabb kiemelt ajánlásaink, a teljes ajánláslista a jelentésben található. Először is azt javasoljuk, hogy megvalósítható, finanszírozható módon gyűjtsük az adatokat a szakpolitikai prioritások mentén, és néhány lehetséges példát szeretnék megemlíteni, például a kulturális sokféleség, a kulturális részvételnek az aránya, két ilyen terület, és a statisztikai besorolási rendszert hatékonyabbá kellene tenni, hogy statisztikailag jobban le tudjuk fedni az egész ágazatot. Például a kultúrs örökség, a design, illetve a divat, az a három terület valamint az online terület, illetve a digitális trendek két további példa arra, hogy mi az, ami nincs kellően lefedve. Aztán a brit adatokat tekintve az úgynevezett big data a adatforrásokat szintén elemezni kellene, hogy lássuk a gazdasági hatást. Hogyan tudjuk ezt elképzelni? Három forgatókönyvet javasolunk, az alapforgatókönyv, az Eurostat munkának a 2019 utáni fenntarthatóságát céloznám, vagyis az mostani tevékenységük akkor jár le. az európai intézményektől alternatív finanszírozási forrásokat szeretnénk kapni, illetve ezeket kérjük egy virtuális platformon, mert nincs elég forrás a munka folytatására. Ez európai szinten a kulturális és a kreatív ágazatoknak a nyomon követhetőségét szolgálna, illetve szeretnénk összefogni a különböző alternatív adatforrásokat, és az ágazattól is adatgyűjtést kérnénk és a legambíciózusabb célunk, hogy egy megfelelő megfigyelő központot dolgoznánk ki, amely az Eurostattal és az audiovizuális e, európai megfigyelő központtal közösen végezné a munkáját. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet. Grazie. Köszönöm szépen. Hát én szeretném, hogyha a legambiciózusabb javaslat, ötlet valósulna meg, de valószínű, hogy valami arany középutat kell megtalálnunk. Köszönöm szépen Zampieri úrnak ezt a nagyon fontos hozzájárulást. A 2017-es költségvetés elkészítése a fontos fordulópont. Itt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az oktatás és a kultúra minél hangsúlyosabban szerepeljen a költségvetésben. A programokról szóló végrehajtási jelentés megjelenése lesz majd szintén érdekes, mert akkor az új megközelítések eredményességét megnézhetjük. Szétosztjuk a dokumentumokat, és majd a kulturális és kreatív ágazatokról egyébként az ITRE-vel együtt fogunk még írni egy jelentést, és ahhoz is nagyon hasznosak lesznek ezek az anyagok. Érdekes az új modellek megtekintése, hogy hogy lehet a spektrumok egy kicsit szélesíteni. Amit az összehasonlíthatóságról, az adatok összehasonlíthatóságáról, megbízhatóságáról és minőségéről mondtak, szerintem az a legfontosabb, valamint az, hogy az új kihívásoknak megfelelő új forgatókönyveket is készítsünk el. Néhány kolléga szeretne hozzászólni. Először Dojevszki úrnak adom meg közülük a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnénk mondani az előadóknak. 2007 óta kísérem figyelemmel a statisztikai adatgyűjtést, és el kell mondanom, hogy a 2007 és 10 közötti időszak nem volt megfelelő, különös, különösen módszerbeli okok miatt, illetve az adatok hozzáférhetőségének gyengesége miatt. A 2011-es lengyel elnökség alatt kulturális miniszter voltam, és akkor különösen érdekelt az a kérdés, hogy az európai szintű statisztikák minőségét hogy lehet javítani. Gratulálok önöknek ahhoz, hogy mostanára egy sor módszertani akadályt elhárítottak ennek az útjából. Tudom persze, hogy a helyzet még mindig nem teljesen kielégítő. 2010 re 11-re vonatkozólag teljes az adatbázisunk, de a 2010 és 14 közötti időszak nem teljesen lefedett. Azon kívül azt is tudom, hogy sok olyan hiányosság van, amely annak tudható be, hogy a tagállamok nem válaszolnak, nem küldenek megfelelő adatokat, önök viszont nem szorítják őket rá arra, hogy ezt megtegyék. Azon kívül a kiadások osztályozásával is probléma van, hiszen Németországban például egy főzőprogram a tévében kulturális programnak minősül, lehet, hogy azért, mert a németek nem annyira jó, jók a főzésben. Franciaországban viszont ugyanilyen főzős program a tévében kereskedelmi műsorszórásnak minősül. Tény, hogy az ENSZ és az EU statisztikáiban a ceruzákra és tollakra fordított kiadások néhány országban kulturális terméknek minősülnek, kulturális kiadásnak, más országban meg nem. Ugyanez vonatkozik a komputerekre és a komputeres eszközökre, felszerelésekre. De mindenképpen gratulálok önöknek ahhoz, hogy viszonylag rövid idő alatt ilyen nagy előrelépést tudtak produkálni. Én azt szeretném, hogyha most a még meglévő hiányosságokat is pótolnák. Szeretném tudni, hogy hol vannak 2006-ban jelenleg a legnagyobb hiányosságok. és az öt éves periódusonként megjelenő jelentések hogy fognak kinézni, melyek azok a tagállamok, amelyek leginkább vonakodnak önöket adatokkal ellátni. Kosta asszony, szeretném még azt is megemlíteni, hogy érdekelne egy olyan jelentés elkészítése, amely a kulturális részvétel költségeit kutatja. Szeretném megnézni, hogy melyek azok az országok, ahol legtöbbbe kerül a kulturális tevékenységekben való részvétel, és itt különösen az alacsony jövedelmű rétegekre gondolok. Elnök, köszönöm szépen. Egyetértek a véleményével, most Morgano kollégánk következik. Köszönöm szépen az előadásokat és én is szeretnék gratulálni önöknek hozzájuk, hiszen hogyha politikai választásokban részt akarunk venni, akkor igen, jól informáltaknak kell lennünk. A adatok minősége rendkívül fontos, ahogy mondták. Elmondták, hogy az összes foglalkoztatáson belül mekkora arányt képez a kulturális szektorban dolgozóké. Ez igen fontos információ számunkra. Mi sokat vitázunk erről, és sokszor mondjuk, hogy a kulturális szektorban magasabb kell, hogy legyen a foglalkoztatottak aránya, jobban kell, ki kell használni az oktatás adta lehetőségeket. Én azt hiszem, hogy ez a 2,9 százalék, ez nagyon jól mutatja, hogy milyen eredmény értünk el a gazdasági szempontok is rendkívül fontosak számunkra. A kulturális kérdések ről nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezek feleslegesen kidobott pénzek, amiket a kultúrára áldozunk, de ezzel egyáltalán nem értek egyet. A ma délelőtti előadások ezt bebizonyították, és úgy gondolom, hogy az adatok alapján sokkal informáltabb, jobb munkát tudunk végezni, és jobb döntéseket tudunk hozni. A nemzetközi adatok segítenek szintén a megállapodások, illetve a döntések meghozatalába. Tudjuk, hogy néhány milliá, millió vagy milliárd euró mit jelenthet ezen a területen Nagyon fontos, hogy az önök által kijelölt úton induljunk tovább. Az európai polgárok kulturális tevékenységében való részvétele szintén olyan terület, amelyről fontos információt szereznünk, és jó, hogy ezen belül önök egy kicsit megpróbálnak eltávolodni a hagyományos módszerektől például, hogy az internetet próbálják meg úgy átnézni, úgymond átgerebjézni a különböző alternatív információk megszerzése véget. Az internet már csak azért is nagyon fontos, mert az új generáció sokkal fokozottabb mértékben használja azt. A kis és vállalatokat valamint a mikrovállalatokat, mikrovállalkozásokat is segítenünk kell, ezeknek a felfedezése, megtalálása is nagyon fontos, a kulturális a, kulturális tevékenységnek a költségvetésre gyakorolt hatása megállapításánál. Azt mondta, hogy körülbelül 600 vállalatot találtak így meg az internet, interneten való keresgélés útján. Én úgy gondolom, hogy ez, ebből is sokat tanulhatunk viszont úgy értettem, hogy a módszereket még finomítani kell kissé. Úgy gondolom, nem kell félnünk attól, hogy egy kicsit a hagyományos módszereken kívül más, szokatlanabb, szokatlanabb alternatív módszerekhez is nyúljunk. Libbácska, kolléganő. Köszönöm szépen. Én is igen hálás vagyok azért, hogy ezeket a kimondottan érdekes előadásokat meghallgathattuk. Jó lenne, hogyha előbb-utóbb válaszokat tudnánk találni azokra a kérdésekre, hogy az internet használata vajon milyen mértékben járul hozzá az anyagi, kézzelfogható hordozókon terjesztett kulturális termékek fogyasztásának csökkenéséhez. Én úgy gondolom, hogy bármennyire is elérhető mindenféle tartalom az interneten, azért nagyon sokan még mindig a valódi múzeumokba fognak majd eljárni, hogy a valódi gyűjteményeket megnézhessék. Persze vannak nagyon világosan kirajzolódó tendenciák, amelyeket az adatokból ki, láthatunk, és ne fél, nem kell attól sem félnünk, hogy ezekből következtetéseket vonjunk le. Az oktatási folyamat szempontjából rendkívül fontos, hogy a fogyasztókat megtanítsuk a kultúra használatára. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az a helyzet fog kialakulni, hogy az emberek csak porszívozzák az internetet, mindenhonnan információt szipkáznak, de nem lesznek valódi kultúra felhasználók és tevékenységben résztvevők. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam. Természetesen most elkezdtük a párbeszédet ebben a tám- témában, és a Kreatív Európa apa szellemében úgy gondoltuk, hogy nagyon jó, hogy lesz, illetve létrejött ez a megvalósíthatósági tanulmány. Így már sokkal jobban értjük, hogy a bizottság mit szándékozik tenni ezen a területen, és milyen célokat tűzött ki maga elé. Visszaadom önöknek a szót, jó, hogy még reagálhassanak a hozzászólásokra, esetleg fordított sorrendben? Szeretne hozzászólni? Jó, tessék. Well, thank you, thank you for your... Köszönöm szépen az értékelésüket, és mindenképpen elismerésként értékelem. Nagyon sok technikai kérdés vár még megválaszolásra. Egy vagy két felvetésem lenne a tagállamok részvétele az adatgyűjtésben nem ö, választási lehetőség, hanem kötelezettség. Vannak erre szabályok, és a tagállamok kötelesek a bizottságnak, illetve az Eurostatnak átadni bizonyos információkat. Tehát ezek az adatok a kötelező adatgyűjtésből kerülnek kinyerésre. A tagállamoknak ezeket kell adniuk. Az adatminőségen dolgozunk, már ex ante is dolgozunk, hogy elkerüljük az olyan problémákat, hogy az egyik típusú árut az egyik országba ide sorolják, a másikat amoda, ezért vannak már ilyen módszertani munkáink, amit a tagállamokkal együtt végzünk, hogy az adatok összehasonlítható formában kerüljenek begyűjtésre. Ez talán az egyik fontos tisztázandó dolog, hogy az Eurostat hogyan is dolgozik ami pedig a kulturális részvételt illeti, illetve az internet és a dematerializálódását a dolgoknak. Nem mehetünk el az internet valósága mellett, ez egy fontos elem, ami kulturális tartalmat is közvetít, nem csak vásárlás, hanem átadás szempontjából is fontos ez valószínűleg itten sokkal többet és jobban tehetnénk még. Csak köszönetet szeretnék mondani a pozitív véleményekért. Két dolgot szeretnék felvetni, amit, amihez szeretnék visszatérni mert szerintem ezek mégiscsak fontosak. Az egyik a valójában az ajánlások közül származik. Fontos megnézni, hogy melyek azok a prioritások az adatgyűjtés szempontjából. Ez mindenképpen nagy kihívás, mert a különböző politikák változhatnak, ugyanakkor költséghatékony adatgyűjtési rendszerekre van szükség, és hogy Morgana úr is elmondta, Természetesen az alternatív forrásokból származó adatok sosem ugyanolyan jó minősűek, vagy összehasonlítás szempontból nem olyan jók, mint az Eurostat adatai, de nem szabad félni más adatokat is felhasználni, mert úgy tudjuk megtudni azt, hogy valójában mi is történik az ágazatban. Az ágazat pedig a különböző üzleti tevékenységek területén is fejlődik, illetve az is, hogy ki milyen módon vesznek részt az emberek a kultúrában. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket. Ez számunkra mindenképpen egy prioritás, és nagyon örülünk, hogy ez az önök számára is prioritás. Ezek az adatok, amiket már láttak, és ami felhasználható a politikákban, és valójában ezt is tesszük, amikor azt mondjuk, hogy a kultúra a gazdaságnak a motorja, illetve a tudás gazdaságnak a legfontosabb eleme, akkor azt is mondjuk, hogy a digitális belső piacnak is a középpontjában kell, hogy álljon a kultúra. Erről mennek a viták. Most ezt már bizonyítani is tudjuk, vannak rá bizonyítók. Ami a kulturális részvételt illeti, megint csak egy olyan dologról van szó, amit valójában tudunk, de hogy eznek mekkora a jelentés, és az, hogy mekkora a kulturális szakadék, az megint nagyon fontos, mert nagyon sokan leszakadó réteget képeznek az internettel kapcsolatban. Igen, itt a kollégák elmondták, hogy mennyire nehéz pontos adatokhoz jutni például a kereskedelmi forgalomról. Ez az egyik, amiről beszélünk. Amikor az e-könyvek helyett streaminget használ valaki, akkor az egy szolgáltatást vesz igénybe. Tehát nemzetközi szinten is tudjuk, hogy minél több e-könyvet adnak el valószínűleg annál kevesebb papír alapú hagyományos könyvet adnak el, de vagy a múzeumoknál is. Vannak olyan múzeumok, amelyek meglépték a digitális átmenetet, ott ez azt jelenti, hogy a nagy közönség meg tudja nézni az interneten is, de erre nem, nem az az eredmény, hogy kevesebben mennek a múzeumban, sőt, inkább többen mennek tehát a digitális kultúrához való hozzáférés nagyon fontos, és középpontjában áll mindenek amit teszünk. És az alternatív források egyes esetekben például a múzeumokban láttuk, hogy nem igazán olyan fontosak, vagy nem annyira fontosak. Most mi van az egyéb alternatív forrásokkal? Először is hagyd mondjam azt, hogy kérdés, hogy tényleg alternatívak-e, mert a ö, központban az Eurostatnak kell lenni. Azért fontos, hogy mind a 28 tagállamról legyen a megfelelő adatunk. Ez is egy fontos. Ez pedig segíti a tagállamokat abban, hogy a saját adataikon is javítsanak, és európai szintű adatok is jobbak legyenek ezt még mindig alá ö, ö, becsüljük. Én nem statisztikus vagyok, hanem statisztikai adatfogyasztó, de nem minden tagállam gyűjti azonos pontossággal a különböző adatokat. De a lényeg, hogy mindenképpen legyenek adatok, és tovább kell dolgozni az Eurostattal, ez alapvetően fontos. A másik az observatórium kérdése, ezzel azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg túl ambiciózusak a törekvések a jelenlegi lehetőségekhez képest. Egy obszervatóriumnak a létrehozása rendkívül költséges, a pénz a kreatív Európából származhat, ez egy óriási programnak tűnik, de valójában nem az. Különböző funkciói vannak, de a legnagyobb, a legfontosabb része az még mindig a kooperációs projektek összessége. Ennek meg is kell maradnia egy olyan vita, amit szerintem folytatni fogunk a továbbiakban is. A másik forgatókönyvben további fontos, érdekes dolgok vannak számunkra. Fontos, hogy adatokat kapjunk. Itt kivételek vannak, az hát egyetlen egy van, hogy talán meg kellene próbálni azokkal az ágazatokkal kezdeni, ahol nagyon kevés az információnk. Nem vagyok ugyanakkor biztos abban, hogy ez nagyon produktív lenne, ez egy ideális világban ez így lenne, hogy a leggyengébbtől indulunk és erősítünk. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a lehető legjobb megoldás. Még egyelőre a gondolkodás fázisában vagyunk, tehát fontos lenne talán azon ágazatokkal kezdni, ahol már valamennyire jobb a helyzet. Például a zene. Mert a zene az egy olyan ágazat, ahol már vannak adatok, tehát könnyebb előrelépni és megmutatni, hogy amit végzünk, az valóban hasznos. Attól tartok, hogyha egy nagyon gyenge ágazatból indulunk, akkor három év múlva is csak nagyon kicsit teljesítettünk, és akik a költségvetésekről döntenek, azok azt fogják mondani a következő költségvetési időszakról, hogy na jó, hát ez nem kell, ez, ne, ez nem fontos. Tehát ezért az erős ágazatokkal kellene indítani első lépésként, és akkor utána majd valószínűleg tovább fogunk még tárgyalni, és az Európai Parlamenttel is nagyon szívesen dolgozunk együtt, akár egy kísérleti projekttel is, hogyha ezt önök is szeretnék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a forgatókönyv, amelyet felvázolt. Nem szeretnénk, miközben erről az ágazatról beszélünk, azt sugalni, hogy a többi kevésbé fontos. Helga, Campieri úrtól kérdezem, említette, hogy nagyon örül, hogy most már bizonyítékokkal alátámasztható, hogy mennyire nagy a súlya ennek a tevékenységnek Európa gazdaságában. Hogy tudnánk ezt az Európai Bizottság számára is kimutatni? Az, e- a, az egységes digi fontossága szempontjából lenne ez. Nagyon sokat segítene ez számunkra, illetve a szomszédsági politikát is előrevinni mit kellene átalakítani a gondolkodásmódban, illetve milyen fejleményekre számítanak önök? Elnök, ez valóban egy fontos kérdés, várjuk a választ. Nem szeretnék túlzottan optimista hangot megütni, de azt gondolom, hogy a digitális egységes piac alakulása mm, nem lett aggodalom forrása a kultúra szempontjából. Nos, ami az egyeztetésekben való részvételünket illeti, ott vagyunk kezdettől, és én úgy látom, hogy jó eredmények várhatók és ide a teljes csomagot beleértem. Különösen, hogy a, az internetes platformok mekkora jelentőséget kaptak ebben a munkában. Tehát ez valóban az erőssége ennek a tevékenységnek. És a kulturális ágazatok hatását már kimutattuk, most már a nyereség kell, hogy kövesse a gazdasági súlyt. Remélem, hogy érthetően fogalmaztam ami pedig az MP e felülvizsgálatot illeti. A kultúra nem, nem szerepel nagy mennyiségben a szövegben, de azt gondolom, hogy az összborítékot a partnereinkkel mégiscsak jó irányba alakítjuk. Tunéziával például az első kör az kifejezetten jól alakul, és más országok is csatlakoznak a Kreatív Európa kezdeményezéshez. Úgyhogy a kapacitásfejlesztésnél tartunk a partnerországokkal. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az európai kulturális tér részeivé váljanak. És ezt a külügyi szolgálattal együttműködve végezzük a kultúra új megközelítése keretében. És ez jól halad, azt mondhatom. Aztán Elhangzott a kereskedelmi vonatkozásokkal kapcsolatban is kérdés. Nem annyira a kereskedelmi egyezményekről, megállapodásokról van itt szó. A kultúra és a kereskedelem összefüggéseiről van álláspontunk, és a cél, hogy mindkét fél nyerjen vele. Tehát ez egy olyan csere kapcsolat, ami kölcsönösen előnyös. Itt most nem a e, VTO-s pozícióknak az átalakításáról van szó, hanem arról, hogy mi ezt fontosnak tartjuk a kultúra, illetve a kreatív tevékenységek ágazatok szempontjából. A jövő érdekében cselekszünk, ahogy Kosta asszony elmondta a tanácskozásunk elején. És amit Valentina ismertetett, az nem egy elszigetelt tevékenység, nem csak egy főigazgatóság tevékenysége, hanem a DG Grow, illetve a DG Connect is részt vett ebben az Eurostattal együttműködve. Tehát ez egy egész bizottságra kiterjedő mozgalom, úgymond, illetve intézkedés sorozat. Elnök, mi is azt reméljük, hogy valóban ilyen irányba alakul majd a folyamat, és ami számunkra aggályos volt, amikor kezdtük, az a következő. Ahogy ön is elmondta, sok a kérdőjel, például a kulturális javak exportálása, illetve behozatala, és az ezekre vonatkozó mutatószámok. A magas szintű oktatás, szakképzettség, a kultúrában való részvétel, a munkaerőpiacsal való összefüggések, a GDP alakulása. Tehát mindezek a mutatószámok és összefüggések olyan képet vázolnak föl számunkra, hogy talán nem kapott eddig kellő súlyt ez a terület. Trüppel asszony kérdése szerintem kiváló volt, és nagyon örülök, hogy a második fázis az egységes digitális piac fejlődése és jó irányba halad. Mert ahogyan indultunk, illetve a szerzőjogokra is gondolok itt, a szellemi tulajdonjogokra. Azt gondolom, hogy nem kaptak ezek a kérdések kellő figyelmet az Európai Parlament, illetve a Kulturális Szakbizottság és különböző fórumok segítettek megváltoztatni ezt a helyzetet. A kulturális diplomácia ambíciózus eh, programját eh, szintén fontosnak tartjuk. Három biztos tett erre javaslatot a bizottság alelnöke többek között. A kult szó a növekedés. A kultúra, illetve a kreatív területek a növekedésnek a hajtó erői. Aztán az innováció, minőségi munkahelyek, az oktatás, ezekben a kultúrának a súlya, illetve a társadalmi befogadás. Azt gondolom, hogy ezekre is horizontális módon kell, hogy odafigyeljen az Európai Bizottság, horizontálisabban, mint eddig talán. Köszönjük szépen még egyszer az elhangzottakat, nagyon érdekes eh, ismertetőket hallhattunk, és remélem, hogy az üzenet át is megy ezúttal az Európai Bizottsághoz. Az, a szakpolitika kulturális dimenzióját most már nem szabad elhanyagolni. A válság nyomán különösen fontos, hogy ciklussal szembe menő folyamatok induljanak el. Miközben csökkennek a mutatószámok az egyik oldalon, a rezilienciát, a rugalmasságot szeretnénk látni a másik oldalon, és a kultúra, a kreativitás lehet ennek a záloga. Nagyon örülök, hogy ilyen tartalmas vitát tudtunk lebonyolítani. A vonatkozó anyagok már is terjesztésre kerültek, megkapták őket a résztvevők, és érdeklődéssel várjuk a következő kört, amikor beszámolnak az eddigi, illetve a most következő tevékenységekről. Köszönöm szépen a, az Eurostatnak az eddigi munkát, illetve a jelenlétüket. Tudjuk, hogy nehéz feladatokról van szó. Forrás kérdések merülnek fel, és az Európai Bizottság remélem, hogy biztosítja a forrás oldalt, mert anélkül nehéz lesz. a kulturális fogyasztásból szeretnénk kulturális termelésbe, előállításba eh, átváltani. Köszönöm szépen, és ezzel ezt a vitát lezárom. A következő napi rendi pontunk felszólalója Dominioni eh, úr már megérkezett, úgyhogy pár perc szünet után folytatjuk. Sorry, please, we, we continue our... Köszönöm szépen, akkor folytassuk a munkát. Kérem szépen, hogy legyenek csöndben. Excuse me, can you take your seat, please? Thank Kérem szépen mindenki üljön le, szeretnénk folytatni a munkát. And so? Allora, eh, ora abbiamo una interessante most szintén nagyon érdekes eszmecsere következik Stefano Dominionival, aki az Európa Tanács Európai Kulturális Útvonalak Intézetének igazgatója. Kérem szépen, elnézést, szeretném, hogyha mindenki ide figyelne. Oké, elkezdhet, el, el tudja akkor kezdeni a prezentációt? Köszönöm. Tehát, ahogy mondtam, dr. Dominioninak fogom megadni a szót, aki az Európa Tanács Európai Kulturális Útvonalak Intézetének igazgatója. Mint hogy, mint ahogy tudják, jövő évben lesz 30 éves ez a program, ezért nagyon jó alkalom ez a mai arra, hogy megünnepeljük a létezését az Európa Tanács indított el a programot, 33 ilyen különböző útvonalról van szó, együttműködnek tagállamokkal, különböző partnerségi megállapodások, illetve rész, részben kibővített megállapodás is létezik a különböző országokkal 2010 óta. A Kreatív Európa ezen része a kulturális útvonalok, útvonalak programja nagyon érdekes kérdés, hiszen a közösen ö, ö, folytatott programok, a párbeszéd, az interkulturális együttműködés, a határokon átnyúló kulturális párbeszéd rendkívül fontos, különösen a mostani időkben, Európában. Tudjuk, hogy Luxemburg és fontos feladatának tekintette, hogy a programot támogassa, illetve hogy e, ismerté tegye annak érdekében, hogy a a különböző oktatási lehetőségekhez minél jobb hozzáférés lehessen. Természetesen csak azok részt veszhet, vehetnek részt ezekből a programokban, amelyek erre érdemesek. Én akkor most meg is adnám Dominiuni úrnak a szót 15 percre, és utána kérdéseket fogadhat a kollégáktól. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy megtiszteltetés az Európa Tanács részére, hogy meghívták, ö, meghívtak minket ide. Nagyon jó kapcsolatokat tápolunk önökkel, és nagyon érdekel minket az interkulturális terület. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöhettünk Köszönöm szépen a Kulturális Szakbizottságnak, hogy megtarthatjuk önöknél ezt az előadást. A kulturális útvonalok, útvonalak programja az egyik kiemelt kezdeményezés, és az 1980-as években indult el, úgyhogy olyan programról van szó, amely már nagyon hosszú évek, évek óta alakul, folyik, és nagyon sok mindenben betekintést ad a számunkra. Örülök neki, hogy ma bemutathatom önöknek ezt a programot. Ahogy Kosta elnökasszony mondta, a kulturális útvonalak egy határokon átnyúló hálózat olyan kapcsolatokat foglal magában, amely a kulturális örökség révén egy sor országot összehoz egymással. Tehát transnacionális programról van szó, ezért egy hangsúlyos európai elem az, amely elsősorban érvényesül, érvényesül itt, a különböző országokat párosítja össze, vagy hozza össze a művészet, a zene, az építészet, a történet, történelem iránti érdeklődés révén. Ez a szógyűjtemény is pontosan arról szól, hogy mi is a kulturális útvonalak lényege. Az örökség, a környezet, a táj, a művészetek, a vallás, a szellemi, túl, a szellemi örös, örökség ugyanígy ide tartozik. Ezek a, azok a dolgok, amelyek a különböző népeket egyesítik, amelyek kölcsönös érdeklődésre számíthatnak. Ez egy kölcsönös ö, program, amely közös értékeket és közös örökséget foglal magába. Az európai az Európa Tanács határozta meg, hogy milyen értékeken kell ennek alapulnia, és milyen politikák nyomán kell megvalósulnia. Ahogy tudják, az alapszabályunk összefoglalja azokat az értékeket, amelyeken mentén működünk, az Euró emberi jogok meg, megvédése, a jogállamiság, a demokráció tisztelete, a kulturális értékek megőrzése, ez az, ami a szervezetünk gyökerét, legfontosabb vonásait képezi, és meghatároztunk egy sor olyan országot, országoknak egy olyan kis csoportját, amely különösen nagy érdeklődést mutatott ezek iránt, a programok iránt. A rész megállapodás ugyanakkor nyitott, és évente további országok csatlakoznak ehhez a megállapodáshoz, amely tehát a kulturális gyökerek ápolásával és az ezzel kapcsolatos kulturális tevékenységekkel foglalkozik. Ahogy elnök asszony is említette, a kulturális útvonalak programja különböző útvonal tervekből tevődik össze. Ezeket a terveket értékeljük ki, illetve ezeknek adunk aztán engedélyt vagy tanúsítványt a működésre. Vannak bizonyos jogi vonásai is ennek a programnak, ahogy önök is jogszabályalkotók, úgy mi is jogszabályokra alapozzuk a munkánkat. Három alapvető ilyen megállapodás van, amelyre alapozunk, és ezek a kulturális megállapodás, amely tulajdonképpen a kultúra területén az 50-es években megszületett egyik régi megállapodás, aztán van a közös kulturális táj megállapodás, és a harmadik pedig a kulturális javakról szóló megállapodás. Ezek azok a megállapodások, amelyek a kulturális együttműködést szabályozzák, illetve az európai örökség megőrzését, az európai táj és az európai környezet megőrzését szorgalmazzák, illetve azoknak a gazdagítását segítik elő. Ugyanakkor a társadalom is fontos vonás itt, hiszen mindezt az emberek szolgálatában, az emberek jólétének gazdagítása érdekében kell megtenni, minél, ala, minél alapvetőbb szinten. Tehát a, e, ez, ez, ez nem egy olyan projekt, amelyet az Európa Tanács irányít és kezel, minden projektet az adott országok menedzselnek és alakítanak ki. A módszer ö, magyarázatára egy ilyen diagramot mutatnék. Luxemburgban van az irodánk, és a kulturális útvonalak intézete tulajdonképpen egy technikai ügynökség. Luxemburg támogatást is élvezzük. Évente itt értékeljük ki a különböző útvonalterveket, és innen támogatjuk tréninggel, tanácsokkal az útvonalterveket. terveket minden évben, ahogy mondtam, néhány útvonal tervet elemez, elemzünk és értékelünk. Ezeket aztán vagy jóvá hagyjuk, vagy tanúsítványjal látjuk el, illetve értékeljük a működésüket. Van egy, egy úgynevezett tanúsítványi ciklus, konkrétan így lehetne ezt konkrétan nem fogok túl, sokat rész, túl sok részletet említeni, de minden esetre az Európa Tanács egy határozatán alapul ez a munka. Ilyen módon tudjuk tanúsítványal ellátni a különböző útvonal terveket. Van először egy ilyen jelölt státusza az útvonalterveknek. tehát akiket, akik azt szeretnék, hogy az Európa Tanács elismerje őket, bemutatnak egy ilyen tervezetet, azt az Európa Tanács aztán az intézetek együttműködésben értékelheti értékeli, utána egy szakértői bizottság ugyanúgy értékeli ezt, és ez a bizottság az, amely ajánlásokkal ér arra nézve, hogy vajon az útvonal terv készen áll-e az elismerésre, illetve a tanúsításra. És akkor egy, e, egy sor kritériumnak meg kell felelnie az adott jelöltnek annak érdekében, hogy megkaphassa a tanúsítványt. Van egy sor kritérium, amelyet amelyek közül néhányat itt is feltüntettem, például az európai értékek. Tehát ennek az útvonal tervnek az európai vonalat kell erősítenie, akár kulturális, akár történelmi alapon, akár közös hagyományok, akár közös statisztika alapjáról kell indulnia. Aztán feltétel az is, hogy legyen egy kapcsolódása a kutatásfejlesztéshez, és legyen egy együttműködés a kutatófejlesztő szervezetekkel. Általában van egy ilyen tudományos bizottság, amely előkészíti az útvonaltervet amely, a, amely legmagasabb tudományos szinten dolgozza ki az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Ugyanakkor oktató tevékenységnek is kell kapcsolódnia mindehhez, hogy a fiatal európai polgárok számára is hasznos legyen kulturális és művészeti gyakorlatok cseréje is hozzá kell, hogy tartozzon, tehát az útvonal mentén rendezvényeket, programokat kell szervezni annak érdekében, hogy megmutassuk, hogy ez a kulturális útvonal, ezt a kulturális útvonalat élettel telítik meg. Ezen kívül van egy olyan feltétel is, hogy fenntartható kulturális fejlődés, illetve turisztikai elem is meg kell, hogy jelenjen a kulturális útvonalok, útvonalak mentén, hiszen mindezek az útvonalak a helyi környezethez kapcsolódnak, és a tevékenység során az ott működő gazdasági tevékenységet, kis- és középvállalkozásokat is támogatniuk kell. És így módon az adott területet, az adott tájat is fejleszteniük kell. Aztán a jogi státusz is nagyon fontos, hiszen az útvonaltervek mögött álló szervezeteknek, szervezeteknek vagy szövetségeknek kell lenniük, amelyek akár egy önkormányzathoz, akár egy régióhoz tartoznak, és lehetőleg több különböző érintettet kell összefoglalniuk. Ez talán a legnagyobb különbség a legnagyobb választóvonal aközött, hogy megkaphatják-e a tanúsítványt vagy nem. Fontos, hogy a helyi hatóságok, a regionális hatóságok, a különböző érintett civil szervezetek össze legyenek fogva egy jogi szervezetben, és hogy ezt a szervezetet valahol, mindenképpen demokratikus módon irányítsák tehát egy jogállamiságon alapuló szervezet kell, hogy létrejöjjön, amely demokratikus módon működik, és ez képviseli a különböző résztvevő szervezeteket, jogi személyeket, és az útvonaltervet ez igazgatja. Legalább három országot képviselnie kell ennek az útvonalnak, ez is nagyon fontos feltétel, tehát az Európa Tanács által támogatott minden útvonal terv, kulturális útvonal legalább három országot össze kell, hogy foglaljon. Általában több résztvevő ország szokott lenni, de ez a legkevesebb, amik fel, teljes, aminek teljesülnie kell. És hogy néhány számadat is mondjak, jelenleg 33 ilyen út van 57 országban. Tehát ez azt jelenti, hogy földrajzilag eléggé kiterjedt, ez túlnyúlik az Európai Uniós határokon, mert hogy a, az Európa Tanács országai és azon túl is például vannak bicikliutak, vagy borutak, és így tovább, amelyek ennek nagyobb a tagsága, mint például az euromediterrán terület, és vannak vallási útvonalak is, amik a kontinensen is áthaladnak. Tehát nagyon széleskörű ez a program. Vannak példáim is, amit szeretnék megmutatni, hogy egy kicsit kézzelfoghatóvá tegyem az elméletet, amit felvázoltam, hogy jobban értsék, hogy mi is van ennek mögött. Tehát vannak különböző útvonalak, amiket röviden szeretnék bemutatni, mert arra nincs időnk, hogy részletekbe menjünk. Sokkal több információt találnak el még az Európa Tanácsnak a honlapján, és majd fogunk kiosztani egy brosúrát is, amiben láthatják a megfelelő kapcsolatokat a weboldalakra. Az egyik, az, az útvonalaknak különböző típusai vannak. Az egyik típus az a területi, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos, például bizonyos városoknak a hálózata valami virtuális, de mindenképpen a földön menő utakról van szó. Másik példa a területi utakra, például a az olajfák útja, például Andalúzia, Spanyolország, és vannak más országok, más utak, amelyek lineárisabbak. Ennek is vannak nagyon, a Francicena, az egy nagyon lineáris útvonal, amit egy konkrét úton, tehát fizikailag végig lehet rajta sétálni, szervezett vagy például ugyanúgy, mint a Santiago de Compostela útvonal, ezek mind lineáris útvonalak, ezeken gyalogon is végig lehet menni. Kis különböző témák vannak mögötte, mint fenntartható turizmus, fenntartható fejlődés, és a spirituális vagy vallási zarándokutak is ide tartoznak. Aztán vannak a, van a hálózati megközelítés, erre például mondhatjuk az egyik ilyen, amelyik már például a Mozart út, ez már egy olyan, ami tulajdonképpen a gyakorlatban ilyen út nincs, de különböző városoknak az összekapcsolása, amerre Mozart járt, élt. Egy nagyon érdekes út, mert tíz országot fog össze, és vannak helyi szervezetek is mindegyik országban, amelyek az Európai Mozart Szövetségnek a tagjai, és minden évben van egy nagyon konkrét programjuk, egy nagyon részletes tevékenységi programjuk, nagyon sok minden koncerteket, de egyéb témák, mint építészet, művészet is Mozarthoz kapcsolódóan kerül megjelenítésre. Aztán vannak a hálózatok, a hálózati utak, azok inkább eh, konstellációja különböző utak, különböző országok, különböző témák kapcsolódnak össze, adott esetben különböző eh, történelmi időszakok. Eh, például van olyan is, hogy kulturális útvonal, amely az idei elismerésekből jön ki, különböző regionális, például Luxemburg, Németország, Belgium, Németország, például a, a középkor középkori társadalmak, és hogy hogyan éltek ezekben az országokban több évszázaddal ezelőtt. Az egyik kritérium az is, amire nagyon odafigyelünk, az a kutatással kapcsolatos, és erre is vannak híres példák, például a burgundiai franciaországi út, ahol ö, különböző ö, ö, különböző kolostorok, és ennek vannak tudományos vetületei is, virtuális enciklopédiák is elérhetőek, mert a történelmét, tehát egy, egyfelől ténylegesen lejárható útvonalakról van szó, fizikailag létező utak, de mögöttes tartalma virtuálisan is létezik, hogy európaiak a különböző részéről Európának digitálisan is részt vehetnek ezeken az utakon, különböző információkhoz juthatnak, vannak erre platformok, például 3D-s megjelenítések, amiben különböző például a apátságokat meg lehet nézni, hogyan nézett ki az apátság egy adott időszakban, különböző elemei építészetileg is hogyan néztek ezek a helyek ki. Vannak további példák, amiket sorolhatnék. Egyet szeretnék megemlíteni, az egyik az kifejezetten a fiatalokra, a Transrománika út, ez például ezt a nagy örökséget vázolja fel. A román építészetnek az útvonala, nyolc ország részese ennek. A fiatalokat ez érekli, a különböző alkalmazások ehhez, tehát a digitális technológia felhasználásával is ezeket az útvonalakat kibontakoztatták és ez segítheti a kulturális turizmust. Tehát nem feltétlenül kell fizikailag oda menni vagy megnézni, hanem úgyis virtuális módon is felfedezhetőek ezek az utak. És van ennek egy nagyon fontos gazdasági aspektusa is, ezt is említettem. Ezek a kulturális utakhoz kapcsolódóak. Vannak olyan projektek, amelyek az új gazdasági tevékenységekre koncentrálnak. Erre is van egy külön példa ahol helyi termékeket használnak, ezeket népszerűsítik, ismerteték, és helyi szinten kínálják. Adtam néhány ötletet ezzel kapcsolatban, fenntartható fejlődési útvonal lesz például végigjárható, de vannak más útvonalak is, ahol nagyon sok különböző tevékenységek, például a környezetbarát tevékenységekhez, természetbarát tevékenységekhez kapcsolódnak Európa különböző részein. Vagy a ö, Santiago de Compostela út az egyik leghíresebb, ahol különböző adatok vannak hogy milyen hatása van ennek a gazdaságra nézve, ez például nagyon jelentős, a számadatok azt mutatják, hogy nagyon jelentős bevételük, jövedelmük van azoknak a akik arra, ott, azra vidéken élnek, itt nagyon sok, és a, az ott tartózkodás idő, ideje is változó. Nem mindegyik útvonal rendelkezik kulturális, turisztikai lehetőségekkel és gazdasági hatással is. Zárószóként pedig szeretném elmagyarázni, mert valójában ezért hívtak meg, mert nagyon jó együttműködésünk van az Európai Parlamenttel már hosszú ideje, és a Kulturális Szakbizottság, a parlament és a különböző nemzetközi szervezetek is szorosan együttműködnek, és önök ehhez megfelelő forrásokat is rendeltek eh, annak érdekében, hogy a kulturális programok megvalósulhassanak, és ide tartoznak a kulturális útvonalak és többek között az Európa Tanács kulturális útvonalai, és köszönjük szépen, hogy ezt az érdeklődésüket ezt átforították a gyakorlatba is, átültették, és lehetővé teszik, hogy egy konkrét téma körül, ami az embereket érdekli, megvalósíthassuk ezeket. És ezek az utak, ezek önfenntartóan működnek, és bizonyos ö, ö, közösségek, akik ott ö, élnek, azoknak is megvannak a saját forrásaik, de kapnak más uniós forrásokat, helyi hatóságoktól. Ez egy nagyon jó modell, mert nagyon jól fent tudja tartani magát. Tehát helyi szintre juttatott forrás, az Európa Tanácsnak is megvan a saját működési költségvetése, amit a tagállamok befizetéseiből áll össze és ezért fontos, hogy ezek megvalósíthatóak, de ugyanakkor ezek önmagában az utak is finanszírozásra kerülnek. A parlament 2010-ben adott ki egy közleményt, egy bizottsági közlemény is született, az európai turisztikai ö, célpontokról, és együttműködtünk ebben is, a bizottsággal is több ilyen kezdeményezés volt szeretném megemlíteni, hogy különböző utak kaptak ezekből a finanszírozásokból. Ez nagyon jó, mert az Európa Tanácsnak a minősítése az egy minőséget is ki mutat, garantálja a minőséget, és ez egy bizonyos támogatás a különböző kulturális útvonalaknak és segíti azt, hogy ezek fenntarthatóan tudjanak működni. Tehát nagyon, számunkra nagyon fontos, hogy továbbra is együtt tudjunk működni ezen a szinten, mert a parlament itt megjelölt, tehát külön teszi, és külön választották a tanúsított és nem tanúsított útvonalakat. És hála az önök, illetve a bizottság támogatásának több évek most már eh, láthatóvá tudjuk tenni ezeket a programokat, ezeket az útvonalakat, és ez végül is mindenkinek hasznos, segít bővíteni a hálózatot, egyre többeket vonz, és új jelöltek is vannak, megtanulják, hogy hogyan kell ilyen utakat csinálni, és nagyon sok kérelmet kapunk azért, hogy tanúsítsuk az útvonalakat. És az Európa Tanács ezt mint egy szolgáltatást végzi. És ez tényleg egy lentről felfelé jövő törekvés, és az alapszintről jön az érdeklődés. Ez az áttekintés, és remélem, hogy érdekes lesz a további vita. Jóni. Köszönöm szépen, Dominioni úr. Nagyon érdekes volt ez a, az ismertető, és különösen az utóbbi néhány észrevétele. Én magam is hozzá szeretnék szólni ehhez a témához, rendkívül izgalmasnak tartom ezt a programot, és a Santiago de la Compostela és a többi helyszín rövid említése szerintem nagyon fontos és hasznos, hiszen minden korosztály évente nagy tömegekben kerekedik fel, hogy meglátogassa ezeket a híres helyeket Európa szerte. Aztán kongresszusokról is beszélt, a kulturális útvonalak mentén. Érdemes ezeket a helyszíneket meglátogatni, a legjobb, hogyha gyalog járjuk őket végig, én magam is ezt megtettem sok esetben. Santiago de la Compostelában, illetve Francsicsén a útvonalon is jártam. Gyönyörű volt ez 2012-ben volt, és most már egy kicsit kevés forrás bár, de mégis csak egy külön költségvetési sor áll rendelkezésre erre a célra. A fenntartható kulturális turizmus a parlament közbenjárása eredményeként most már a költségvetés, eh, a költségvetés része lett. Ön említett a meglévők mellett néhány új útvonalat, és a régi és az új útvonalak között ön szerint kiegyensúlyozott el a helyzet. Várjuk az észrevételeket, Szrajeszki úr elsőként. Nos, elnézést kérek, hogy egy kicsit hiperaktív vagyok itt a délelőtti eszmecsere során, de a napirendi témáink érdekfeszítőek. Köszönöm szépen az ismertetőjét. Szerintem ezek az útvonalak rendkívül fontosak. Volt kulturális miniszterként is mondom ezt. Számomra világos, hogy ezek az útvonalak gyakorlatilag Spanyolországhoz kötődnek legnagyobb részt nehezen találunk olyan útvonalat, illetve szakaszt, amely nem érinti Spanyolországot. Mi az oka a spanyol dominanciának? A történelmi háttér vajon? Történelmileg kapcsolódnak ezek Spanyolországgal össze? Aztán konferenciák, szimpóziumok, szintén a jó gyakorlat részeként kapcsolatban állnak az útvonalakkal, és a különböző szakmai szervezetek az útvonalak köré szerveznek konferenciákat. Egy újabb témát szeretnék felvetni, a temetők témakörét, Európa temetői, nagyon érdekes helyszíneket e, jelentenek, és már is nagyon sok helyszín szerepel a térképen, illetve az útvonalak között, Auschwitz-Birkenau, e, viszont nincs a, rajta a listán, és ott van egy nagyméretű temető, nem tudom, hogy miért e, nem került fel a jegyzékre a kulturális örökségünk része. És a, a zsidó örökség útvonala egy érdekes leírás, illetve megfogalmazás, de valami miatt hiányzik Lengyelország a, a Varsói Múzeummal együtt. A Zsidó Nép Múzeuma, amely Varsóban található, nem szerepel e között ezek között. Aztán parkokat, illetve kerteket is nézegettem. Nagyon érdekesek voltak. De miért nem találtam japán kertet? a javasolt útvonal között Európában. Számos csodálatos japán kertet találhatunk. Van-e lehetőség, hogy felvegyünk az útvonalak jegyzékébe új útvonalakat? Szerintem nagyon jó dolog, hogy minőség ellenőrzést végeznek, illetve hogy minősítik ezeket, tanúsítják ezeket az útvonalakat. Ez dicséretes szerintem. Mert az ellenőrzés biztosíthatja, hogy az útvonalak megfelelő színvonalon működjenek. És végül arra szerettem volna rákérdezni, hogy hogyan követhető, hogy kik jelentkeztek tanúsításra. Követhető ez valahol, vagy megtalálom-e a vonatkozó adatokat, illetve mennyi az átfutási idő, mi a legrövidebb időszak, amennyi időn belül jóvá hagynak egy eh, jelentkezést. Köszönöm. Elnök, nagyon sok érdekesség vetődött fel. Trüppel asszony. Rendkívül érdekes volt a prezentációja, köszönöm szépen. És ön is említette, hogy az alulról induló kezdeményezések, illetve ötletek jelenjenek, meg és érvényesüljenek. Van-e erre vonatkozó stratégiájuk, vagy hogyan reklámozzák úgymond magukat, hogyan népszerűsítik a jelentkezők körében ezt a kulturális útvonal lehetőséget? Ádri, van-e valaki más, aki szeretne hozzászólni? Mm. en Maragall, képviselő. Jó, akkor spanyolul folytatom. amikor meghallgat, ahogy meghallgattam, hogy, hogy leírta ezt a programot, úgy gondolom, nagyon fontos program ez, és mindannyiunk számára világos, hogy nagyon nagy elvárásokat támaszt. Látjuk a vizuális megjelenítésen is, hogy mennyire jól ki van dolgozva, és természetesen az különböző részvételi feltételek és követelmények is magasak. Azt hiszem, a jelenlegi helyzetre való legjobb reagálás pontosan az, hogyha megnézzük, hogy megnézzük a történelmet, és egy kicsit visszatekintünk a történelmi eseményekre. Az emlékművek és a különböző régészeti ásatások relevanciája talán a mm, mostani időszakban még a korábbinál is fontosabb. Ezt hangsúlyoznunk kell. A különböző kultúrák jelentősége mindenhol fontos. Például Törökország is Európa szívében egy ilyen kultúrát képvisel. És ha ezt összekapcsoljuk az európai polgár fogalmával, akkor ez is hangsúlyozza, hogy mindez, ez a program, ez pontosan arról szól, hogy Európa micsoda, mi, milyen, mi, milyen szellemiségét képvisel. A városok kérdése ebből a szempontból igen fontos, mert a városok mindig történelmeket, történeteket mesélnek el. Köszönöm szépen. Sojdrova asszonyé a szó. Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadást hallottunk. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében én magam is dolgoztam, és már akkor is nagyon sok figyelem fordult a polgári jogok és az emberi jogok kérdésére, ami tulajdonképpen az Európa Tanács központi területe. Ahogy elmondta, a kultúra az Európa Tanács számára is kiemelt területnek minősül, és a kultúra, valamint az oktatás területén szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal. Remélem, hogy a jövőben is ezt fogják tenni. Az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az Európai Parlament meg kell, hogy ossza egymással azt a szakértelmet, amelyel a kultúra és az, e, és az oktatás területén rendelkezik. Itt ugyanis önöknek nagyon gazdagok a tapasztalatai. Én megkérdezném konkrétan, hogy az ön véleménye szerint a cseh köztársaság eléggé aktív. Van egy olyan program, amelyben a cseh köztársaság aktívan részt vesz ezen a programon belül? Tessék, további kollégák. Még a finanszírozást szeretném megemlíteni. A hosszú távú finanszírozás ezekben a projektekben hogy néz ki? Ugye nagyon különbözőek a tematikus eh, kidolgozások, az előkészítés, az időkeret, az nem eh, egyforma. Tehát van-e eh, ezzel, van már ezzel kapcsolatban egy nagyon jó alap, de az, vajon szerepele ebben a terme, hogy a projektek hosszú távon valahogy így önfinanszírozó módon tovább tudnak majd működni? Köszönöm szépen, hogyha nincs más hozzászólás, akkor én is hozzájárulnék néhány megjegyzéssel mindehez. A kulturális útvonalak kérdése engem is nagyon érdekel, nagyon fontos témának tartom. Megemlítette a ö, különböző alapszervezeteket, az, hogy mennyire fontos a különböző legalacsonyabb szinteken szerveződő formációk közötti együttműködés. A Fontigginával kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy négy ország vesz részt ebben, és egy különböző helyi hatóságok közötti szervezetet alapítottak. Ahogy Ferhályen asszony is mondta, a régiók figyelmét fölkeltik, és strukturális alapokból is kapnak finanszírozást, ezt tudom, de a Via Fantigina nak egy olyan eleme is van, ahol művészek, színészek, zenészek működnek együtt, sőt, az régi zenével foglalkozó kutatók is dolgoznak ezen a programon, az egész útvonal mentén. És a modern kultúrát, a modern művészetet is be, belefoglalják ebbe. Vannak ö, nehézségek természetesen az irányítás során, és mindig megpróbálnak minél több befektetőt bevonni. a különböző történel, a történelem különböző rétegeit megpróbálják megjeleníteni a különböző eseményeket, és én úgy látom, hogy egyre több az, az olyan szervezet, illetve intézmény, amely részt vesz ebben a munkában, és ez igen örömteli. Köszönöm szépen. Igen, valóban az a szépség ennek a programnak, hogy minden útvonalnak van egy európai vonása. Tehát ez nem helyi vagy nemzeti tevékenység, amely szétaprózott valóságokra épül fel, hanem minden, minden útvonalnak van egy ilyen átfogó európai dimenziója. Minden évben be kell mutatniuk egy tevékenységi programot, és ennek a programnak is európai jellegűnek kell lennie, tehát a különböző országokból meghívnak egymáshoz vendégeket a programokra, akkor vált, vált váltják a felelősséget, váltják az irányítás felelősségét egymás között. Úgyhogy tényleg a legfontosabb az, hogy ezekre az útvonalakra, mind országok közötti szövetségekre és ilyen módon megvalósított tevékenységekre gondoljunk. Egy közös téma foglalja össze ezeket a, az országokat, mit tudom én, a kerámia, akkor az összes résztvevő országból olyan, rész, olyan szervezetek vesznek részt, amelyek amelyek szenvedélyesen szeretik a kerámiát, és ennek az, ezen az alapon szervezik az együttműködést. Akkor volt egy kérdés, illetve egy sor nagyon fontos kérdés merült fel a lengyel képviselő részéről, például a legjobb gyakorlatok megosztása, tréningek, szimpóziumok e, e, eszközével. Mi sokat teszünk ezért, bizonyos rendezvényeken tréningeket tartunk a kulturális útvonalak vezetőinek, vagy Strasbourgba, vagy máshova szervezünk olyan találkozókat, ahol minden, mind a 33 útvonal vezetői közül meghívunk egyet, vagy akár többet is, és ehhez, ezen fölül pedig még a jelölt útvonalak képviselőit is meghívjuk. Itt oszt oszthatják meg ők egymással a legjobban bevált gyakorlatok, gyakorlatokat, illetve itt kaphatnak tréninget. Ugye a legelső az útvonalak közül 87-ben alapult meg, aztán a 90-es évek, a 2000-es évek, 2010-es évek során egyre több útvonalak útvonalat alapítottak meg. Nyilván az újabbaknak még kevesebb tapasztalata van az irányítás területén. Tehát összehozzuk őket, hogy eszmét cserélhessenek, tapasztalatot cserélhessenek, bevonjuk ide az olasz, francia, angol és más országokban található egyetemeket is, hogy ők is járuljanak hozzá tapasztalattal. Különösen olyan egyetemekről van szó, akiknek a kulturális örökséggel kapcsolatos mesterképzése is van. Tehát tulajdonképpen egy tapasztalatcsere platformot alakítunk ki nekik ezen a módon hogy egymás között is eszmét cserélhessenek, illetve hogy a tagjelöltek is tanulhassanak a már rendes tagoktól. Például tavaly a téma, ezeknek, ennek a találkozónak a témája inkább a a hálózatépítés volt, az ez évben megrendeződő találkozónak pedig a reklámozás lesz a témája, tehát hogy hogy tudjuk minél jobban elterjeszteni ennek az útvonalnak a kérdését. Na most az a kérdés, hogy miért Spanyolor, hogy Spanyolország miért vesz részt majdnem minden útvonalban, Lengyelország pedig miért nem? Hát az a helyzet, hogy ez egy demokratikus formálódási folyamat, tehát maguknak a helyi közösségeknek kell kezdeményezni ezt az együttműködést. Az Európa Tanács nem kényszerít senkit, vagy nem szólít fel senkit arra, hogy vegyen részt ebben a programban. Nem mondja azt Lengyelországnak, hogy Lengyelország jelentkezzen már valamivel. Az adott országokban kell, hogy a helyi vagy esetleg a magasabb szintű hatóságok előálljanak egy javaslattal, mégpedig annak alapján, hogy az adott helyi régióban van egy olyan tevékenység, ami erre érdemes. Aztán egy szövetséget alkotnak, és ezt a szövetséget, illetve ennek a szövetségnek a munkáján kialakult útvonaltervet tudja jóvá hagyni az Európa Tanács. Utána viszont úgymond hagyjuk, hogy az útvonal saját életét élje, lehet ez nagy út, nagyon nagy útvonal is, amely, amelyben akár 20 ország is beszerveződhet, de vannak sokkal kisebb útvonalak is vannak olyan útvonalak, amelyeket eleve nem lehet 5-6 országon kívül kiterjeszteni, mert nem olyan a tematikájuk. Mit tudom én, Napóleon élete. Hát nyilván vannak olyan országok, ahová, ahol Napóleon nem fordult meg, tehát akkor azok az országok nem vesznek részt. a kapcsolatos útvonal, illetve hálazat nyilván ennél kiterjedtem, mert sokkal több helyen megfordult. Azok az országok, amelyek jelentkeznek, hogy ők érdeklődnek, azoknak kell készíteniük egy, egy egyesületet, szövetséget, és ezeket üdvözöljük, és ez nagyon fontos, hogy ez alulról induló kezdeményezés legyen, és ne föntről lefelé kialakított program, mert egy eh, maga a társadalom élteti ezeket, és vannak olyan országok, ahol nagy az érdeklődés, ez iránt valahol sokkal kevesebb amikor átvettem a program irányítását, akkor az volt a célom, hogy eh, kiterjesszük ezt különösen Kelet-Európában és Dél-Kelet-Európában, mert a program ugye a 80-as években vagy 70-es évek végén jött létre, és hát itt egy kicsit talán eh, Nyugat-Európára eh, orientált volt és az Európa Tanácsnak is itt megvan a felelőssége, mert hát 47 tagunk van, tehát gyakorlatilag az egész kontinens lefedjük, ezért igyekszünk nagyon határozottan azon országokkal beszélni, hatóságokkal, a helyi közösségekkel, ahol nincsenek annyira jelen, vagy például jövő héten majd találkozom a kulturális miniszterrel, vagy például az orosz szövetséggel is fogunk beszélni, akkor igyekszünk nekik javasolni, felhívva figyelmet, hogy van egy ilyen lehetőség, így jöhetnek létre új útvonalak. Eddig a stratégia az az volt, és úgy működött, hogy megvártuk, amíg jött egy kérelem előterjesztették, hogy azok, akik szeretnek valamilyen kulturális útvonalat létrehozni, azok jelentkezzenek és szóljanak. Most egy kicsit próbálok proaktívabb lenni. Vannak olyan kulturális tematikák, amiket nem képviselünk. Miért ne kezdeményezhetnénk mi is, hogy ösztönözzük ezeket, hogy például van egy út, ami Cyril és Metód, ez egy kicsit spirituálisabb jellegű, erre is vannak jelöltek, vannak, amelyeknek van valamilyen ö, konkrét nevük, például az Adriai tenger ö, partján volt egy olyan elképzelésünk, hogy ahogy a sótermelők, sótermelés útvonala hogy hogyan készítik a tengeri sót, hogyan párolják le, és itt vannak közösségek, amelyek ebből élnek. Tehát ez is ez egy erre projekt szintjén van. Vagy például a balti régióban is van egy szövetségünk, amelyik az összes kastét tömöríti. Tehát nagyon sok lehetőség van. De a különbség a között, hogy egy jelölt ország vagy egy jelölt útvonal jelentkezik, nagyon sok a munka, hogyha meg akarják szerezni a tanúsítványt hogy hozzáadni újabb városokat egy útvonalhoz, az pontosan erről szól. Ha van érdeklődés, van egy közösség, amelyik szeretne tagja lenni egy kulturális útvonalnak, akkor van ennek az útvonalnak egy szövetsége. Egyszerűbb belépni egy már meglévő szövetségbe, és ahhoz csatlakozni. És a finanszírozás tekintetében pedig bizonyos mértékig ezek nagy mértékben önfinanszírozóak. Vannak olyan útvonalak, amik 25-30 éve működnek, nem azért, mert pénzt kapnak az európai intézményektől, hanem azért, van persze, hogy kapnak is, de önfinanszírozóak, mert egy alulról induló kezdeményezés és egy alulról induló tagság van, és ez élteti ezeket az utakat, útvonalakat és azért működőképes a program, mert például 991-ben volt a Hanza városok útvonala, vagy Elegandor, hogy Mozart 2002-ben, és így tovább. Ez egy fenntartható projekt, önfinanszírozó, több év, hosszú évekig igen, természetesen időnként kapnak különböző európai forrásokat is, de nem függnek ezektől a forrásoktól, ami nagyon más, mint amikor vannak olyan útvonalak, amelyek projektként a finanszírozásért jöttek létre. Aztán nincsen finanszírozás, ki is múlik a, projekt. A az új utaknak a való jelentkezés, ez fönn megtalálható a ö, honlapunkon, nem minden van fönn, de, de mindenképpen egy bizonyos idő kell ahhoz, hogy egy projektet így kidolgozzanak, ez sok esetben évekbe telik. Azt mondanám, hogy három és öt év között van az átlag mert a jogi a architektúrát is nem egyszerű létrehozni. Az ötlet az gyorsan megvan, de ehhez szövetséget vagy egyesületet kell alapítani, abba tagok kellenek, és így tovább. Ez a nehézség, de ugyanakkor ez biztosítja a fennmaradást, a fenntarthatóságot is, mert van egy jogszerűen megalakult testület, a helyi közösség is részese, és akkor sokkal jobb a státusz a de jure helyzete is rendezett. És említett, tehát itt mindig a lentről jövő törekvés a fontos. Tehát fontosabb maga az út, mint a vezetőség. Segíteni tudunk, bizonyos háttértámogatást tudunk biztosítani, de a programnak a jellege az magának az útnak, az útvonalnak kell megkeresni például az új tagokat, például, hogyha megnézzék a térképeinket, akkor vannak, amikor megjelennek új országok, vagy a például Lengyelország csatlakozott, vagy vannak különböző városok Lengyelországból, de az utaknak kell maguknak terjeszkedniük és különböző szintre menni, mi pedig hagyjuk, hogy ezek az utolak éljék a saját életüket. Valaki említette a mai világ kérdésére való reagálást is, hogy összekapcsolni ezt a történelemmel. Úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy fokozatosan tegyünk hozzá újabb útvonalakat, beszéljünk a kihívásokról, amivel Európa szembenéz. Az Európa Tanács kulturális útvonalai egyben politikai demokratikus projektet is jelentenek. Megmutatjuk, hogy mik a kihívások a mai világban. igyekszünk hozzájárulni a, a kívások megoldása az ahhoz, hogy megmutatjuk, hogy közös identitást osztunk meg, ami sokkal inkább összefog bennünket, mint amennyire megoszt. Tehát mi szeretnénk valóban az összes európait összefogni, mert nagyon sok minden van, ami közös bennünk, történelem, kulturális területen, szellemi területen és így tovább. Tehát ezt próbáljuk elősegíteni, amennyire csak lehetséges. Szajtrova asszony felvetett egy kérdést a cseh köztársasággal kapcsolatban és az együttműködéssel és hogyan folyik az együttműködés az Európa Tanácsi Bizottság között. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést, és nagyon szeretnénk, hogyha az Európai Unió részese lenne egy megállapodásnak, és az Európai Unió viszont nem jö, lehet jogilag tagja, ez, ez különböző jogi problémákat vesz fel, de a strukturális testületünknek nem lehet tag, tagja lehetne, akkor még erősebb lenne, de ez nem. De a hála a parlamentnek, hála önöknek van egy költségvetési vona, ö, sor, amit a kulturális útvonalaknak adtak, és ez remélhetőleg folytatódni fog. Tehát ez fontos. Azt hiszem, hogy a cseh köztársaság többet is tehetne, annak érdekében, hogy kulturális utakat fejleszen ki. Ez viszonylag új, mint koncepció, de azt hiszem, hogy az ötlet az az, hogy jobban be lehet neked vonni a tagságba, és együtt fogunk egyébként dolgozni a cseh köztársasággal, mint országgal, egy kulturális központtal. Nagyon sok mindent kínálhat a cseh köztársaság. Tehát tényleg sajnálatos, hogy nem aktívabbak, de majd megpróbálunk velük beszélni Strasburgi képviselővel, és amennyire ez lehetséges, és a kulturális miniszterrel, mert ez mindig szeretnénk a kulturális miniszter részéről egy elkötelezettséget, ami egyben a helyi hatóságok elkötelezettsége is. És végezetül volt még egy kérdés a finanszírozással kapcsolatban, illetve a hosszú távú finanszírozási kilátások. Mennyire fenntartható ez? Itten úgy gondolom, hogy a leglényegesebb, hogy ezek önfenntartóak, önfinanszírozók, mert a mechanizmus lehetővé teszi, hogy megéljenek, és az adott területhez kapcsolódva működjenek. Nagyon sok kulturális útvonal tagdíjakat is kap városoktól, helyi hatóságoktól, tehát helyi szinten. A kérdés az az, hogy valamikor ez az önfinanszírozás korlátozott, és hogyan lehet ezzel növekedni. De szélesebben, átfogóban kell ezt látni, milyen gazdasági aspektusai vannak ezeknek az útvonalaknak, és milyen hozzáadott értéket adnak ezek az útvonalak az adott térségnek, a szolgáltatásoknak. A többség ez sokkal nagyobb, mint amennyinek Tehát az output sokkal nagyobb. Megvizsgáljuk az útvonalakat, a hatásuk a, például a turisztikára rendkívül magas. Egy hozzáadott értéket képez az, hogy van egy hálózat mögötte. A kulturális utazók egy útnak az egyik részét megteszik az egyik évben, aztán egy másik országban mennek, és egy másik városban mennek. Például gondolok itt, például a például a különböző termálfürdőkre, Törökországba, Fidzsibe és Németországban is nem tudom még hol vannak. Valamikor egy adott hely, egyik évben az egyik helyre mennek, mert tudják, hogy ott egy egész hálózat van, következő évben egy másik országba mennek ugyanebben a témában. Mi azt próbáljuk megvalósítani, hogy központok is létrejöjjenek. Például a turista lehet, hogy úgy gondolja, hogy majd később még egyszer jön, és hogyan tegye. Tehát itt próbáljuk megnyerni, és hűségessé tenni a turisták, a kulturális turistákat, hogy egy másik szinten, más formában meg, megismételje a ö, látogatását, és adott esetben az, az évnek egy másik részében. Önök is tudják, hogy nagyon sokszor szezonalitási problémák is vannak a turizmussal, és ez a viszont lehetővé teszi, hogy nem csak a fő üdülési nyaralási időszakban nyáron menjenek, hanem az ott vannak decemberben, de, tehát egy hosszabb időszak alatt különböző országokban látogattak el, különböző időpontban, és különböző kulturális szokásokat ismerhetnek meg ezért próbálunk egyre több fiatalt is bevonni ebbe. Aztán az idősebb korúakat szintén, akik egy-egy konkrét téma iránt érdeklődnek. Luxemburgban tartottam egy előadást. Többen is feltették nekem az előadás után a kérdést, hogy szerveznek-e utazásokat, utazás szervezést kínálnak-e szolgáltatásként, és egyelőre nem ez a válasz, de összetudom az érdeklődőket hozni konkrét utazási irodákkal, akik ebben tudnak segíteni. Önök, mint kulturális bizottság, azt hiszem, hogy egyetértenek velem, hogy Európa számára rendkívül értékesek ezek az útvonalak, és azt mondhatnám, hogy a kontinensünk jövőjének a zálogai. Ezek fémjelzik az európai kultúrát. Be kell mutatni ezekhez az útvonalokat. Európa gyönyörű erre a területre be kell fektetnünk, sőt, sok nem európai számára is ez egy vonzó helyszínhálózat. Különböző szolgáltatásokat, és nem hagyományos úti célokat is népszerűsíthetünk így. Velence, Róma, Párizs, Berlin, Prága, ezek mind nagyszerű és csodálatos um, idegenforgalmi destinációk, de ez nem minden. Nem régében a francia kastélyokról, a Loire völgyéről eh, volt egy előadás, van egy 20 kilométeres szakasz a Kastély útvonalon, ahová senki sem látogat, mert nem a járt útvonalaknak a része. És hogyha ezeket fel tudjuk tenni, ezeket az útvonalakat a térképre, akkor az nagyon értékes lehetőség. Ráadásul demokratikus, ez a kulturális örökségünk, és a helyi közösségeket, önkormányzatokat is be tudjuk vonni, a gazdaságokat fel tudjuk lendíteni. Van egy úgynevezett Stevenson útvonalak rendszere, amelyik Belgiumból Franciaországba vezetnek. Stevenson ezeket az útvonalakat járta be, amikor a Kincses szigetet írta például, és egyéb műveit. És Amerikából jönnek, meg akarják nézni, végig akarják, lát, végig akarják járni ezeket az útvonalakat és ez a helyi gazdaság számára nagyon hasznos hozzájárulás, illetve a gazdasági növekedést szolgálja. Önök, mint kulturális bizottság, tudom, hogy inkább a kultúra iránt érdeklődnek, de hát mindennek gazdasági vonatkozása is van, mindent összefoglalva. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen dr. Dominioni. Köszönöm szépen, különösen azt a lelkesedést, amelyel bemutatta ezt a témakört. ez a nagyszerű program, biztos vagyok benne, hogy sikerrel folytatódik, és még sokáig folyik a jövőben. A kulturális örökség, a kulturális útvonalaknak a témaköre Santiago, illetve Via Francicina, a két fő útvonal, ami itt szerepelt a témákban, és még számos egyéb kérdést említettünk a vita során az eszmecserénk. Azt gondolom, hogy a végére ért lezárhatom ezt a témát, és ami a parlamenti folytatást illeti, az Európai Tanácssal együtt fogunk működni, illetve a vonatkozó intézménye, intézményekkel, és a jövőben támogatjuk az önök munkáját. Európa új narratívái jelennek meg ebben az összefüggésben. És ezek a narratívák bejárhatók az útvonalak segítségével, Európa kulturális gazdagságát, sokszínűségét tudjuk így bemutatni. Az alulról jövő kezdeményezések, ötletek fontosak, és hogyan akkor egy magasabb szintre kellene ezt az ügyet emelni önkormányzatok közötti együttműködéssel például. Tehát ez egy valódi összeurópai projekt. nevezítsük szem elől ezt a tényt. Ami a költségvetési kereteket illeti, a területi kohézió, a helyi önkormányzatok együttműködése, a hosszú útvonalaknak az átfogó, összehangolt kezelése és igazgatása is felvetődik, mint feladat. És ez egy európai szintű finanszírozást, közös stratégia alkotást igényel. Aztán a kis és középvállalkozásoknak a bevonása szintén fontos. Helyi szinten kell elvégezni a munkát, és ehhez helyi vállalkozások a legalkalmasabbak, nem a nagy regionális cégek. Aztán említette a tanúsítást. Az oktatás, illetve a kreatív kezdeményezések is nagyon lényegesek, hogy életben maradjanak, fennmaradjanak ezek az útvonalak. A 2017-es költségvetéssel összefüggésben az Európai Bizottság felé is jelezzük, hogy ez egy fontos téma. Nem tudom, hogy hozzá kívánne szólni az Európai Bizottság szakértőjehez. Nagyon megkurtították egyébként a rendelkezésre álló összeget, ez 1 millió e, eurós összeg e, mindösszesen, úgyhogy meglehetősen kevés a, a forrás. A kulturális diplomáciát segítik ezek az útvonalak, és nem csak az európai tagállamok, hanem mind az 55 érintett terület számára fontosak ezek. Amennyiben nincs további észrevétel, köszönöm szépen az előadást, és lezárom ezt a témát. Tartjuk a kapcsolatot és várjuk a jövőben a tájékoztatásokat. A Kreatív Európa témakörét felelős előadóként én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából is nagyon fontos ügy ez. Ezzel lezárom a délelőtti eszmecseréket, és délután pontban három órakor folytatjuk a meghallgatással a bevándorlók integrációja, a kulturális, illetve az oktatási beilleszkedés kérdésköre lesz, amivel folytatjuk. Találkozunk három órakor.